nevem Sikerszki, az Európai Parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke vagyok. Mindenkit üdvözlök ezen a, a mai megbeszélésen. Nézzék el nekem, kérem, hogy energikusabban, gyorsan indítom el a bevezetőmet, de hát rohan az idő. Mindenkit azonban mégis szívből üdvözlök először is. Az a nagy megtiszteltetés ért, hogy a mai ülésünkön üdvözölhetem Önöket. A nemzeti parlamentek képviselői vasznak eh, velünk ezen a mai ülésen a 2020 utáni kap felé az élelmiszer és gazdálkodás jövője címmel tartott találkozónkon. Mindenki ismeri a kérdést, a témát rendkívül aktuális. A felesleges információkat igyekszem kihagyni. A mezőgazdaság jövőjéről, az élelmiszer termelésről van szó, és hogyha ezzel foglalkozunk, a, ezzel a kérdéssel foglalkozunk, akkor nyilvánvalóan emlékeznünk kell például a biztos közleményére, a a több éves pénzügyi keret bemutatására májusra várjuk, május másodikára. Aztán a, a különböző jogalkodási javaslatok, amelyeket a, a terület biztosra tesz. Ezek mind nagyon fontosak, de lesz időnk arra, hogy részletesen beszéljünk ezekről a kérdésekről. Megadom először a szót a biztos úrnak, hiszen ez az ő témája. Ferhajfen biztos úr, rendkívül örülünk annak, hogy ön is itt van ma velünk. Porcán a miniszter úr is megérkezett. Ő képviseli a mezőgazdasági minisztériumokat a bolgár elnökségen keresztül, mint tudják, bolgár elnökség van és József Planka is, Plank is, mezőgazdasági minisztériumban államtitkárként dolgozik, és a, a következő az osztrák elnökséget képviseli. Végül pedig Üdvözlöm az ír képviselőt, Dorfman urat, Aguilera urat, akik mind-mind beszámolót fognak tartani. Biztos vagyok abban, hogy a képviselők is hozzá fognak szólni. A beszélgetés egy részét újságírók vezetik majd. Azt hiszem, hogy sokkal jobban teszik majd, mint én. Minden esetre üdvözlöm is Önöket. Ennyi lett volna a bejelenteni való hivatalos bevezetőként. Üdvözlök még egyszer mindenkit a titkárság nevében is, és a titkárság dolga lesz, hogy karban tartsa a felszólalók listáját, hogy minden ország képviselője szót kaphasson. Természetesen az Európai Parlament képviselői is. A szervezeti kérdéseket ezzel tisztáztuk, nagyon értékesek ezek a percek, Úgyhogy meg is adom a szót az első előadónak, Dorfman úrnak, aki illetve őt megelőzően Hogan biztos és Porodzanov miniszterek fognak felszólalni. Nagy izgalommal várjuk. De ha bárkinek kérdése, problémája vetődne fel, vagy merülne fel, akkor természetesen forduljanak hozzánk. Ezzel viszont átadom a szót. Hagán biztos úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, igen tisztelt vendégek, hölgyeim és uraim. Először is köszönetet szeretnék mondani az Európai Parlament szakbizottságának elnökének, Strateszki úrnak, hogy meghívtak minket arra, hogy részt vegyünk ezen a rendkívül fontos megbeszélésre. Fontos, hogy a nemzeti parlamentekkel a, a kapcsolat élénk legyen, a bizottság és par, a tanács is ezt e, e, prioritásként kezeli. Több mint 400 e, látogatásunk tettünk, 20 nemzeti parlamentbe, és a héten még az ír parlamentbe is ellátogatunk. A múlt héten vettem részt az Európai Parlamentben egy ritát, vitán, amely az európai politikai folyamatban a nemzeti parlamentek részvételéről szólt, és azt vizsgálta, hogy hogyan lehet ezeket a mechanizmusokat javítani. Hozzászólásomban szeretném elmondani, nemzeti parlamentek most is és a jövőben is alapvető szerepet játszanak abban, hogy az uniót az emberekhez, a néphez, népekhez közelebb vigye európai szinten, az európai intézményekkel kapcsolatot tartsanak. A mai interparlamentáris ülés ezért kiváló lehetőséget biztosít a nemzeti parlamenti képviselők számára, hogy az európai parlamenti kollégákkal az európai parlament előkészítéséhez és az Európai Unió 2020 utáni mezőgazdasági elképzeléseire vonatkozó folyamatba bekapcsolódjanak múlt november óta az Európai Parlament az előterjesztést elsősorban az Agriszak Bizottságban tárgyalta meg, és a bolgár elnökség idején jó barátom Porodzanov miniszter úr vezetésével a tanács is megtárgyalta. Dorfan urat és árnyék előadóit is üdvözlöm, akik a vélemény kidolgozásában aktívan részt vállaltak az Európai Parlament Agri Szakbizottságának nevében. A jövő héten adjuk ki a közleményt. A következő két hónap rendkívül fontos lesz az EU mezőgazdaság és élelmiszer termelésének jövőjét tekintve. A jövő héten fogja a biztos a 2027-ig terjedő időszak költségvetés tervezetét benyújtani, ennek része a kap. Ne legyenek illúzióink, akkor, amikor Brexit és egyre nagyobb költségvetési nyomás érzékelhető és jelentkezik, nagy kihívások vannak. Végeredményben a döntések, amelyeket el kell fogadnunk, az maguknak a tagállamok képviselőinek a döntése lesz, és befolyásolják ezek a döntések az EU költségvetést. A, képzés, a kérdés az az, hogy hogyan a költségvetési folyamat az elkövetkezendő év folyamata, ezért nagyon fontos lesz. Önök nemzeti parlamentek képviselői bizonyára osztoznak e véleményben, és azt akarják, hogy az intézkedések erősek, megalapozottak, és elkötelezettek legyenek a tekintetben, hogy a gazdák bevételét e, erősítsék, segítsék a vidéki területeket, segítsék a magasabb szintű éghajlati és környezeti célok megvalósítását. Több mint 27 éve képviselem az ír parlamentben a vidéki területeket, úgyhogy meg vagyok győződve arról, hogy a, a közös agrárpolitika kiállta az időpróbáját 62 óta, és igazából megfelelő értéket is képvisel a ráfordítások másokkal összevetve is. A kap e, e, kapcsán azt kérem önöktől, hogyha hazamennek, akkor tárgyaljanak a kormányokkal, és mondják el, hogy mennyire fontos. Igazán ritka, hogy innen baloldalt e, tapsol, innen tapsolnak meg engem elnézést, egyedülálló alkalom, hogy a képviselő asszony engem megtapsol. Tehát kérem, hogy mondják, hogy fontosak a továbbra támogatnunk kell a gazdaságainkat, a gazdáinkat. Ez az alapító okiratban is benne van. Az alapító okirat, az alapító szerződések célkitűzései minden időnél relevánsabb, mindenkornál relevánsabbak napjainkban. Szeretném emlékeztetni önöknek, a, hogy a bizottság közleményében egyértelműen kifejeztük, hogy a jövedelem támogatós alapvető elem marad. A közvetlen kifizetések csak részben egyenlítik ki a mezőgazdasági és a más ágazatok közti bevétel jövedelem különbségeket. A mezőgazdasági tevékenység az Unió minden részén a természeti megszorításokat vagy hátrányosabb helyzetben lévő területeket is érinti a környezeti, társadalmi előnyök a közjó mind nagymértékben függ a, gazda, a mezőgazdaságtól, ezért a közvetlen kifizetések a kap egyik központi eleme marad az EU kötelezettségvállalásainak teljesítése szempontjából is. Támogatni kell továbbra a mezőgazdaságot nem csak a gazdák érdekében, hanem a szélesebb értelemben vett társadalom szempontjából is. A gazdák nem csak, hogy az élem, a kiváló minőségű élelmiszert termelék, hanem a vidék őrzői a környezetvédelem élvonalában vannak, és alapvetően ők azok, akiknek a gyakorlati lépéseivel tudjuk az éghajlatváltozás elleni harcot elvégezni. Az Európai Parlamenttől, az Agriszakbizottságtól különösen a mezőgazdasági miniszterektől mindig nagy támogatást kaptam, és tudom, hogy a nemzeti parlamentekben való munkájuk alapján ez egy nagyon fontos kérdés az önök munkájában is. A költségvetési kihívások alapján szeretném, hogyha követnék a munkájuk, munkánkat a következő hetekben is. A jövő héten jelenik meg a többéves pénzügyi keretjavaslata, június elejére az ágazati javaslatok, a társjogalkotók elé terjesztjük őket. Ezek a javaslatok alapján azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amit a novemberi közleményben kiadtunk, az továbbra is él. Remélhetőleg olyat, olyat akarunk, amely elfogadott, hiteles, a, és a, az egyszerűsítés és modernizációs céljainkat szolgálja. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb mértékben fogadták el és támogatták ezt a megközelítést, és jobban megértették az idővel. Sikerült ezzel párhuzamosan kidolgozni mindazt, hogy a néhány szóban megfogalmazott közlemény valóban a szubszidiaritást erősítse, amely a bizottság köz, felfogásának központi eleme. A, a szubszidiaritás a döntések iránti felelősség növekedést is jelenti. Azt, hogy a döntések az állampolgárok számára, az állampolgárok körében, nem pedig fölöttük kell, hogy megszülessenek. Az Európai Unió nem csak a közös agrárpolitikát kell, hogy biztosítson, hanem európai szinten nagyobb rugalmasságot kell ebbe a közös agrárpolitikába beépíteni, hogy a tagállami szint is ugyanezt megtehesse. Nem lehet, hogy 27 vagy 28 tagállamban eltéri, óriási eltérések vannak, hogy a, a déli, vagy a finn, vagy a, a spanyol, vagy a svéd gazdák különböző célokat követnének, és különböző módszereket követnek, és ezt ne engedjük. Nem, ezt a nemzeti kapstratégiai tervekben mind érvényesítetni kell. Ezeket a terveket a tagállamok hozzák meg, és önök, mint nemzeti parlamenti képviselők, konzum megfelelő tanácsal segíthetik a mezőgazdasági minisztert és a tagállami kormányokat, mielőtt a javaslatot jóváhagyásra az Európai Bizottsághoz megküldenék. Az intézkedéseket és azok teljesítését különböző célok és mutatókkal fogják EU szinten értékelni, és így próbáljuk a, az agrárpolitika közös jellegét megőrizni és biztosítani. A stratégiai tervekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy felmerülhet néhány gond. Önök is bizonyára tisztában vannak azzal, hogy a közvetlen kifejezetések semmiképpen sem azt a célt szolgálják, hogy gazdagodjanak a gazdák, azt, azt szeretnénk, hogyha az intézkedés különböző pillérei segítenék a tagállamok terveit is, és a kifizetéseket akadályok nélkül tudnák a gazdák igénybe venni és befogadni. A lehető leggyorsabban kell ezért ezeket a terveket elfogadni. Mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy milyen szerepet kapott a több mint 50 éven keresztül a kap, nem csak Európa, a kontinens jövője szempontjából, hanem az európai projekt szempontjából is. Ez az a projekt, amely nap mint nap az emberek számára teljesít. Különböző tényezőktől függ a sikere. Ezek között van az, hogy a mindenkori kihívásoknak mennyire tudunk eleget tenni. De attól is függ, hogy mennyire működik jól a belső piac, és a verseny milyen mértékben alakul. Ezért Dorfan úr, amikor azt mondta, hogy az egységes piac integritása és a közös politika kell, hogy a mindent átfogó prioritás legyen. Nagyon fontos, én is aláhúzom. A, az intézkedések teljesítésének új jellege ellenére továbbra is a, a megtartjuk a politika alapvető elképzeléseit, mégpedig azt, hogy korlátozott célokkal, hosszabb távú közös mutatókkal, egy közös jóváhagyási rendszer mellett az Európai Bizottság jóváhagyásával végezzük a munkát, és így próbáljuk a belső piac integritását is védeni. Bizt, így biztosak vagyunk abban, és önök is azok lehetnek, hogy az azonos feltételek lesznek a legfontosabb elemek. Tudom, hogy régóta beszélek, úgyhogy egy kicsit most belegyorsítok. Nagyon régóta várnak tőlünk megfelelő megoldást a gazdák. Hogyha megnézzük az Európai Unióban milyen különböző e, körülmények között dolgoznak a gazdák, látjuk, hogy a greening felé e, irányuló egységes megközelítés sem működik, úgyhogy azt várjuk a tagállamoktól, hogy különböző e, tagállami szintű modelleket nyújtsanak be arra vonatkozóan, hogy a közös célokat hogyan tudjuk elérni. Ez hozzáadott érték, kevesebb bürokrácia, demokrácia, jobb célzott helyi munka és a meglévő eszközök jobb integrációja, célzott, ambiciózus és rugalmas megközelítés. Biztos vagyok benne, hogy önök gyakran egyeztetnek a fiatalokkal, és tudják, hogy ők is vannak közöttük olyanok, akik gondolkodnak azon, hogy gazdálkodásra adják a fejüket a földhöz való hozzáférés, a hitelhez való hozzáférés itt nagyon frusztráló lehet, e, ezért itt sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy a fiatal gazdákat segítsük. A fiatal gazdák adhatják a vidék gerincét, de a vidék ennél több. Sokan élnek vidéken, akik nem gazdálkodnak. Tehát az intelligens falvak projektje, ez nagyon fontos téma. A vidék gazdaságában ez elengedhetetlen szerepet játszik, a gyakorlati kihívásokkal szembe kell nézni. Két héttel ezelőtt Bogovics és Szanyi e, úr, az Európai Parlament tagjai, velük együtt egy szlovén projektben vettünk részt, egy rendezvényen vettünk részt, e, ahol az intelligens ökoszociális e, falvak projektjét akarják megvalósítani. Bogovics úrnak és úrnak köszönetet szeretnék mondani, hogy 3,3 millió eh, eurót eh, fordított az Európai Uniós alapokból eh, az intelligens falvak projektre, amely egy pilóta, egy kísérleti projekt. Úgyhogy most az önök feladata, hogy ezt a kezdeményezést felkarolják, és ne hagyják, hogy a tagállamok el a projekt mögött kullogjanak. Nagyon fontos, hogy maximalizálnunk kell azt, amit a kap tehet, és ez nagyon a gaz, köz, környezetvédelem, a klíma, az generáció megújulása szempontjából nagy hozzájárulás lehet. Az reményeket és az elvárásokat kielégítő politikára van szükség, ehhez megfelelő forrásokra is szükségünk van, és remélem, hogy az elkövetkezendő hónapokban ezen közösen együtt működhetünk mindenki érdekében. Köszönöm szépen! Bardzo dziękuję, panie komisarzu. W tej chwili... Köszönöm szépen. És most pedig megadom a szót eh, Borzsán eh, eh, miniszternek. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr. Tisztelt Európai Parlamenti Képviselők, Nemzeti Parlamenti Képviselők, tisztelt biztos úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim, nagyon röviden fogok beszélni, nem fogom kihasználni a 10 percet, mert amit eddig tettünk, azt Phil eh, Hogan biztos kiválóan kifejtette, és a miniszterek tanácsában ezek a témák voltak napirenden. A bolgár elnökség alatt a következőkre került sor. Január-februárban a viták az Európai Bizottság az élelmiszer és gazdálkodás mezőgazdasági tevékenység jövőjéről szóló anyagáról beszéltünk, a közvetlen kifizetésekről, a szubszidiaritásról, a streamliningról, a konvergenciáról és egyéb lényeges témákról, a zöld támogatásról például. Ezeken az üléseken ezek az ülések nyílt, nyilvános ülések voltak, elég nagy számban követték figyelemmel ezt a témát, nem csak a gazdák, mert mindenki tudja ugye, hogy a mezőgazdasági politika nem csak a gazdákat érinti. Végeredményben ezt, amikor a vitát lezártuk, nem volt egyszerű megfogalmazni a következtetéseket. A következtetéseket 23 tagállam hagyta jóvá, 5 nem értett egyet, mégpedig egyetlen ponttal a következtetések közül, és ez az egy pont mm, a kifizetések konvergenciája. Ezek a következtetések mindenki számára rendelkezésre állnak. Nem kételkedem benne, hogy az az üzenet, amelyet a miniszterek tanácsa fogalmazott meg, hasznos lesz Hogan úr és a DG Agri számára, amikor az új legislatív csomag kidolgozását megkezdik. Az új kapról. E, Mindennyian erre a csomagra várunk, és Júniusban a miniszterek tanácsának ülésén elkezdünk majd beszélni erről. Azt hadd említsem meg, hogy a jelentés tervezet, ami most van előkészületben az Agri Bizottságban, ez a tagállamok és a miniszterek által megvitatott témákhoz nagyon közel áll. Minden ülés előtt összeült a Kobe és a Kocsek, az európai gazdák legnagyobb szervezetei és a következtetéseink az ő véleményüket figyelembe veszik. Ezért optimisták vagyunk, világos víziót fogalmaztunk meg az Európai Unió új kapjával kapcsolatban. Ezért nagyon fontos, hogy folytassuk a munkát, a komoly munkát, és az osztrák elnökségbeli kollégáink nyilván folytatják az általunk elkezdett utat. Dolgoznak ők is az egyszerűsítésen. Nagyon sok dolog van, ami most eléggé általános kijelentésnek tűnik, de ezeket pontosítani fogjuk a tárgyalások során. Nyilván mindennek feltétele a sikeres lezárás. Remélem, hogy ez megtörténik, és azt is remélem, hogy az Európai Parlament is sikeres lesz ebben. Úgyhogy a mandátumunk végén az Európai Parlament elvileg elfogadhatja majd az új jogszabályt, és az európai gazdák biztosak lehetnek a jövőjükben. Természetesen nagyon várjuk ezt a javaslatot, ami a többéves pénzügyi keretre vonatkozik. Nem kételkedem benne, hogy Phil mindent megtesz annak érdekében, hogy a kap költségvetés egy jó költségvetés legyen, és a közös üzenetünk az, hogy ez a politika megfelelő finanszírozást kell, hogy kapjon a végrehajtás, megfelelő végrehajtás érdekében. Köszönöm szépen, elnök úr, és az önök bizottságának nagyon gyümölcsöző munkát kívánok. Köszönöm szépen! tisztelt miniszter úr! És most pedig megadom a szót Szmon úrnak. Kérem, hogy csatlakozzon itt hozzánk. Ön fogja vezetni az első panelt, tessék. Część panelovó. Simon úr, tessék, ön fogja vezetni az első panelt. Pan Simon ma minut na prowadzenie, następnie panelu wystąpi pan. E, percet e, tudok adni az e, bevezetéshez. Az első hozzászóló Dorfman úr lesz a jelentéstevő, és a turizmus és fenntarthatóság minisztériumának minisztere Ausztriából, Plank úr. Köszönöm szépen, kedves vendégeink. Tessék. Tessék, Simon úr, öné a szó. Tessék. Bonjour, maintenant que je suis... Köszönöm szépen, most, hogy itt eh, elfoglaltam a helyemet, hát mondjam el, hogy az európai biztos és az Agrikol eh, elnöke is felvázolta a kérdéseket. Néhány kiegészítést tennék. Jövő héten az Európai Bizottság benyújtja a pénzügyi keret projektjét a több éves pénzügyi keretet, tehát a mm, tervezetet, amely 12 milliárd eurót tartalmaz az európai költségvetésben, tehát, illetve ez egy ekkora hézagot tartalmaz a brit kilépés miatt, és közben a biztonság, a migráció és egyéb kihívásoknak meg kell felelni. A legutóbbi kiszivárogtatások szerint az Európai Bizottság jövő héten egy 6%-os csökkentést fog javasolni a mezőgazdasági kiadásokban, e, illetve a kohéziós alapokban is. Ebben a költségvetési vitában e, Hogan biztos most éppen bejelentette, hogy a kis gazdákat kívánják védeni, és az elsődleges prioritás a e, költségvetési tárgyalások, európai költségvetési tárgyalásoké. Most visszatérve az általános bizottsági nyilatkozatra az élelmezés és a mezőgazdaság témájában, ez mit tartalmaz? Szubszidiaritást, elmélet, és az elméletben az egyszerűsítés. Ami a szubszidiaritás azt jelenti, hogy a nemzeti parlamentek szerepe egyre megnövekedik, és pontosan ez lesz a témája a mai eszmecserék második részének. Másodszor egy új architektúrát, egy zöld architektúrát javasol ez a szöveg, az új feltételrendszert, kötelező feltételrendszert, eh, amely magába foglalja a greeninget, illetve a tagállamok még emellett egy eh, önkéntes jelleggel ambiciózusabb célokat is kitűzhetnek. Ezt el kell fogadnia természetesen a tanácsnak, illetve jövő pénteken a szakmai mezőgazdasági szervezetek, a Kopekoseka is el kell, hogy fogadják és ők azt mondják, hogy ez egy jó kiinduló pont két feltétel mellett. Egyrészt, hogyha e, ez a végrehajtást nem fragmentálja túlságosan, másodszor pedig valódi egyszerűsítést hoz magával a gazdák számára, ami önmagában még nem adott, nem garantált. Másodszor a tanács elég jól fogadta ezt a nyilatkozatot a, tanács, a bizottság részéről, amely tehát a nagy elveket vázolja fel. Egyes miniszterek azonban szintén attól aggódnak, hogy a kap túlságosan fragmentálódik, és ezzel torzul a versenyhelyzet. Másodszor egy nagyon politikai kérdés az a különböző tagállamok közötti segélyszintek csökkentése. Ez a téma nem szerepelt nem igazán a mezőgazdasági miniszterek rendjén szerepel, hanem az állam és kormányfők napirendjének napirendjén, hiszen ők határozzák meg a támogatási szeleteket. Dorfman úr jelentése, amely elfogadásra vár, ez szintén a novemberi nyilatkozat témája. Ez a mezőgazdaságról szól az Európai Parlament szempontjából. Május 17-én lesz erről a szavazás. Az Európai bizottság az ágazati legislatív javaslatait benyújtotta, ezeknek egyike a mezőgazdasági politikáról szóló javaslat. Három javaslat van itt egyrészt. Az a javaslat, ez a legkomolyabb, vagy részletesebb, ez a támogatási szintekről szóló, ez a pakt anyag, ez mind, minden tagállamnak a szubszidiaritás elve szerint minden tagállamnak ezt ki kell dolgozni. Másodszor a mező, az Európai Bizottság mezőgazdasági osztályai főosztálya, és ez egy nagyon fontos téma Hogan úrnak, a, ez a plafon értékekre vonatkozik, és itt elhangzott a 60 ezres összeg gazdaságonként, illetve az e, a hektárokra vonatkozó redistributív kifizetés, ami kötelező lesz. Aztán a második dolog egy horizontális eszköz, illetve Hogan úr május végi, június elejei, elejé nyilatkozata, amit még várunk majd. Ami fontos, az az omnibus rendelet, amely az, amit az Európai Parlamentnek kell elfogadnia a e, termelők szervezeteiről, illetve a versenyjogi e, kérdésekről. Az Európai Bizottság az abuzív gyakorlatokkal, visszaélési gyakorlatokkal kapcsolatos javaslatát is várjuk, illetve az átláthatóság erősítését az élelmiszerláncban. Most pedig megadom a szót először is Dorfman úrnak, aki az Európai Parlament jelentéstevője, a mezőgazdasági bizottság részéről, és itt a, az élelmezés és a mezőgazdaság jövőjéről lesz szó. Tessék, önél szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák, nemzeti parlamenti kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Igen, ahogy elhangzott, az én feladatom itt az Európai Parlamentben a jelentés elkészítése ezzel a nyilatkozattal kapcsolatban. Tehát ez egy saját kezeményezésű jelentés a parlament részéről az Európai Bizottság nyilatkozatra re- reagálva. Néhány szóban szeretném kifejteni azt, hogy melyek a legfontosabb pontjai ezeknek a jelentés, ennek a jelentésnek, és a politikai döntések milyen irányba indulhatnak el. Az, els, az egész, mint ahogy Hogan úr is említette, a pénzzel kezdődik a megfelelő költségvetés nélkül, főleg egy ilyen politikában, amely a közös költségvetés nagy részét teszi ki, nos, e, a pénz nélkül nem megoldható, nem végrehajtható ez a politika. És arra is utaltak már, hogy a költségvetésben két nagy nyitott kérdés van, az egyik a Brexit, a másik pedig az új feladatok kérdése. És azt gondolom, és ez a jelentésben, amelyet a jelentéstevőkkel együtt készítek, arra fogok utalni, hogy a költségvetés a mezőgazdasági költségvetés lehetőleg legalább olyan szinten maradjon, mint amilyen most. Mert nem igazán látom be azt, hogy miért a gazdáknak kellene megfizetniük a Brexit számláját. Hogyha megnézzük a, az Ötinger biztostól várt jövő heti javaslatot, akkor ez úgy tűnik, hogy ez a hatalmas hézek, ami a Brexit miatt kialakul, ezt nagy részben a e, gazdás, mezőgazdasággal akarják finanszírozni. Phil Hogan-től azt kérem, hogy lehetőleg minél nagyobb nyomást gyakoroljon a tagállamokra, hogy a e, józan módon zárják le a költségvetési vitát, és ezt akadályozzák meg. E, azért is, mert azt gondolom, hogy a Brexit veszélyezteti a mezőgazdaságot, hogyha a belső piacon torzulásokra kerül sor, akkor a mezőgazdaság lesz az egyik legérintettebb ágazatabban. És hogyha megnézzük, hogy milyen tarifák, milyen vámok sújthatják a mezőgazdaságot, illetve hogyha megnézzük, hogy milyen kereskedelmi forgalom van marha hús, gyümölcs, zöldség, tej, ami a Nagy-Britanniába irányul, hát ez súlyos torzulásokhoz vezet. A mezőgazdaság Európa szerte egyrészt alacsonyabb költségvetést kapna, tehát ez egy nagy kihívás, és közben a Brexit miatti piaci torzulásokat is el kell viselnie. Ez a jelentésemnek a három nagy fejezete, és ez is elhangzott a moderátor részéről, hogy a legislatív javaslatokra várunk. Három legislatív javaslatra várunk a bizottság, bizottság részéről. Az egyik a New Delivery Model, a a másik a kap központi eleme, e, tehát az első két rész, az főleg finanszírozási rész, a harmadik rész pedig a piaci e, események, a piaci jelenségek. Ami az első részt illeti, ami az Európai Uniós tagállamok és a régió közötti új kapcsolatokat illeti. E, én ezt legalábbis így nevezem, Hogan úr el is mondta, hogy alapjában véve itt arról van szó, hogy az Európai Bizottság egy inkább indikátorok által vezetett politikát javasol, és rendszeres ellenőrzést, tehát az indikátorok rendszeres ellenőrzésén keresztül akarja vezetni, vagy irányítani a mezőgazdasági politikát. Alapvetően nem utasítom el ezt a meg közelítést, ezt érdemes megvizsgálni, azt is érdemes megvizsgálni, hogy a nagyon komplexé és bürokratikussá vált közös mezőgazdasági politikát hogyan lehetne egyszerűsíteni, és hogyan lehetne a tagállamoknak megfelelő mozgásteret biztosítani ezen keresztül. De vannak bizonyos feltételek, amelyeket figyelembe kell venni ennek során. A legfontosabb az, hogy a közös mezőgazdasági politika, közös mezőgazdasági politika kell, hogy maradjon. Ennek csak akkor van e, értelme, hogyha közös belső piacunk van, és amíg van közös belső piacunk, addig érdemes is közös mezőgazdasági politikán dolgozni. Ezért ott, ahol ahol a piaci jelenségekbe beavatkozás történik, és így megpróbálnak közösségi megközelítést alkalmazni. Azt hiszem, hogy a jövőbeni modellek úgy is meg kell vizsgálni, hogy ezek ne torzítsák a piacot. Ez, erre nagyon oda kell figyelni. De közben az is aggaszt engem, hogy ha a tagállamok kezébe adjuk a kompetenciák nagy részét, akkor a régió kompetencióival mi a helyzet? Számos olyan tagállam van, amelyekben világos regionális kompetenciák vannak a közös mezőgazdasági politikában, és ezek főleg a második oszlopban vannak, második pillérben vannak, tehát a vidék fejlesztés és vidéki politikai oszlopban. Úgyhogy nem igazán tudom, hogy ha az egészet tagállami, állami megközelítés alá helyezzük, akkor ez hogy lehet harmonizálni. Vannak olyan országok, ahol abszolút regionális eh, felelősségbe tartozik a vidékfejlesztési terv kidolgozása, közben pedig állami eh, terveket várnak eh, bizottságnál, vagy beszámolókat várnak erről. Ez a, a, a tervek lépcsőzetes jóváhagyás is összefügg. A régiók kompetenciájának kérdését azonban ez nem oldja meg és nyilván nem lehet ez a célja az Európai Uniónak, hogyha a régiók kompetenciáját megnyírbáljuk, függetlenül attól, hogy ezt nem lehet megnyírbálni, mert egyes tagállamokban ez alkotmányos szabályozás alá tartozik. Ami a második részt illeti, itt főleg arról van szó, hogy föl kell tennünk a kérdést, hogy mi a közös mezőgazdasági politika célja. Az alapvető cél azt hiszem az az, hogy a, a mezőgazdaság európai modelljét erősítsük. Ennek része képezik a családi gazdaságok, azok, amelyeknek Európában minden esélyt kell kapni, a kevésbé jó helyzetben vagy nehéz helyzetben lévő területeken is. Egy olyan termelési módot kell biztosítani a, a családi gazdaságok számára is, amelyek fenntarthatók. Ha ezeket a célokat font, komolyan vesszük, akkor az első pillér néhány dolgát végig kell gondoljuk. Két-három dolgot hadd említsek ezek közül. Először is a kifizetési igények, a kifizetési jogosultságoknak a számítása az első pillérben. Már most egy olyan politikáról gondolkozunk, amely 2000 2020-tól 2027-ig működik majd. Még mindig vannak olyan tagállamok, ahol ezeknek a, a juttatásoknak, prémiumoknak a kiszámítását történelmi adatok alapján végzik. Nem hiszem, hogy 2027-ben olyan prémiumokat fizetjük, amelynek mértékét egy 27 évvel korábbi termelési mennyiség alapján számítunk ki. Azt hiszem, hogy egy új rendszert kell bevezessünk. Néhány tagállam, illetve sok tagállam már sikeresen megtette ezt új számítási módszerekkel, semmi eh, nem, a, nem az általányt vezették be, hanem egy nyomon követhető rendszert, amely megakadályozza azt, hogy az egyéneknek kifizetett pénz olyan emberek kezébe kerüljön, akiknek tulajdonképpen semmi köze a mezőgazdasághoz. Tehát a kifizetési jogosultságokkal kapcsolatban valóban felmerül az, hogy még mindig számos olyan személy van, akinek ugyan van mezőgazdaságpolitikai juttatása, de nincsen semmi köze a mezőgazdaságpolitikához. A fiatal gazdák támogatása a másik kérdés. Számos olyan fiatal van, aki szeretne a mezőgazdaságban dolgozni, ott vállalkozást indítani, de versenyhátrányban vannak. Ha egységesebb rendszerünk lenne, akkor talán a kifizetési jogosultságok rendszerét is fel lehetne adni, és egy egyszerűbb számítással pontosan azt tudnánk elérni, amit a második pillérben a környezeti kifizetéseknél is megtesszük. A külső konvergencia kérdése is felmerül. Nagyon fontos volt ez a legutóbbi vita során is. Azt hiszem, meg kell nézni, hogy a ezeket a jogosultságokat, juttatásokat kifizessük, de ezek nyilvánvalóan nem lehetnek minden tagállamban egyforma léptékűek, hiszen nagyon sok mindentől függ a mezőgazdaságon kívüli eh, jövedelem helyzettől, de a mezőgazdaság termelés, eh, termelékenységétől is, a különböző tagállamok mezőgazdaságpolitikájától. Nos, mindezt az első és, a kett, és az egy, első és a második pillére közösen kell tudnunk megoldani. A kapcsolt kifizetések. Tud, a következő pont. Tudom, hogy vannak olyan tagországok, amelyek még több összekapcsolt kifizetést szeretnének, speciális helyzetek figyelembevétele miatt. Én úgy gondolom, hogy a, az összekapcsolt kifizetések nem szabad, hogy piaci torzuláshoz vezessenek. Aztán van még egy kérdés, amit bizonyára megbeszélünk, ez a, a CAPEX-nek a degressziója. Legyünk reálisak. A ez a fajta degresszivitás egyszerűen a termelési költségekből adódik, hiszen a nagyobb üzemekben a, a költségek eh, nyilvánvalóan gazdaságosabbak, mint a kisebbekben. Azt hiszem, hogy a parlamentben azonban van egy többség eh, az európai szintű szabályok, rendelkezések meghozatalára, amely elkerüli a dömpinget, és tisztában vagyunk azzal is, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek a volt kommunista rendszereket követően olyan üzemi struktúrákat működtetnek, amelyben még mindig szövetkezeti formában sok család együttműködéséből adódnak. Ezeket a struktúrákat nem szabad semmiképpen sem korlátozni. Úgy gondolom, hogy a capping, a plafon meghatározása tehát a munkahelyeket is, munkahelyek jellegét is figyelembe kell, hogy vegye, és nem szabad, hogy bármilyen eltolódást idézen elő a különböző tagállamokban. Az újraelosztás a, a, a tagállamokon belül nem lehet tárgya ennek a rendszernek. Nézzük most az architek- a rendszer architektúráját. Ezzel kapcsolatban olyan nagyon sokat nem akarok mondani. A greening egy új architektúrát kell, hogy kapjon. Az első pillérben van szükség erre, az ivóvízvédelem, a, a levegő tisztítása, éghajlatvédelem. Ezek mind általános feladatok, amelyet meg kell oldjunk. Ezen kívül minden tagállamban megfelelő mezőgazdasági programot kell a második pillér keretein belül meghozni. A generációváltás ezen kívül további fontos elem a tagállamoknak, stratégiákat kell kidolgozni erre, amely meghaladja a mm, közös mezőgazdaságpolitikát, de sokkal többet az agrárpolitikán túlmenő dolog az, hogy fiatalok számára lehetővé tegyük, hogy a mezőgazdasághoz csatlakozzanak. Azt hiszem a második eh, pillér a vidéki fej, vidékfejlesztésben jól működik az EU-n belül. A második pillér bürokratikus eh, eh, sá vált, túlzottan bürokratikusá és az, a bürokráciájának a szétszedése nagyon fontos lenne. Az utolsó dolog pedig a a különböző piaci részek, mint a zöldség, gyümölcs, de másokat is tudnék említeni. Olyan támogatási rendszereket kell kialakítani, amely adott esetben más ágazatokban is, mezőgazdasági ágazatokban is alkalmazható, például a, a hegyvidékeken a tejtermelésre gondolok például észszerű lenne az ilyen rendszerek kialakítása. Még két dolgot men- említenék, a kockázat elleni biztosítás. Úgy gondolom, mm, erről az omnibusszal kapcsolatban bőven eleget beszéltünk, és olyan eszközt fogadtunk az omnibusszal el, amely a kockázat elhárítás, kockázat a kérdésében a mezőgazdaságban is elfogadható megoldást jelentenek, új eszközökre nincs szükség. Menetrend, az időbeniség. A cél, az én célom és az árnyéke előadó célja a mezőgazdaságiban az, hogy május 17-én szavazzunk a jelentésemről, és május végén szeretnénk a plenárisra vinni. A jogalkotási javaslok így az utolsó május, na, május utolsó napjaira már meg is születhetnek. Köszönöm szépen. Euh, Most pedig megadom a szót az osztrák miniszternek, aki a fenntarthatósági kérdésekkel foglalkozik. Ugye Ausztria lesz a következő a soros elnökség képviseletében, és ezért ő nagyon nagy munkát végeztek az osztrák kollégák. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt tanács elnök úr, igen, tisztelt EP képviselők, és tisztelt nemzeti parlamenti képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy meghívtak a, a mai meghallgatásra az Európai Parlamentbe, hiszen most lehetőséget kapunk így arra, hogy a közös agrárpolitika jövőjéről és a vidékfejlesztés, a vidéki területek fejlődéséről beszéljek, az ausztriai szempont, szempontok alapján is. A közös agrárpolitika története sikertörténet. Ezt az osztrák szempontból is korlátok nélkül jelenthetjük, és úgy gondolom, hogy most is és a jövőben is a köz, az európai politika központi feladatai közé tartozik. A közös szabályok az, e- az Európai Uniót közös szabályok is alakítják, ez Európa egészére igaz, de most és a jövőben is úgy gondolom, a sokszínűség Európája kapcsán pont a vidékterületeken, pont az agrárszektorban mégiscsak nagyon sokrétű marad Európa, és ez jó is így. A közös agrárpolitika újra meg újra bebizonyította, hogy végül is jó eredményeket lehet elérni, olyanokat, amelyek a, a gazdák, családjaik és Európa számára is megfelelő eredményeket tud hozni. Igen, optimista vagyok a tekintetben, hogy ebben az esetben is ez így lehet. A bizottság a múlt évben a közleményével megtette ebbe az irányba az első lépést, és a tagállamok Azt hiszem, igen, pozitívan reagáltak erre a kap közös politikaként továbbra is fontos marad. Ez Ausztria legfontosabb eleme is a közös agrárpolitikának, tovább, az agrárpolitikának is tök, továbbra is közös politikának kell maradnia. Egyrészt a társadalom igényli azt, hogy modern és fenntartható legyen a mezőgazdaság, egyre jobban igénylik ezt. A sokrétűség, a vidéki tér vitalitását persze erősíteni kell, és ez kihívás, hiszen nem csak a mezőgazdasági fejlődésről van itt szó, hanem a vidék területek, vidéki területek fejlődéséről összességében. A paraszgazdaságok, családi gazdaságok fontos, hogy megmaradjanak. Ausztriában ez kiemelten fontos kérdés. És ha Európa, bizt, Európa biztonságot helyezi a középpontba, akkor ez a táplálék biztonságot is jelenti, és azt, hogy minőségi, kiváló minőségű élelmiszerrel lássák el a lakosságot. Azt hiszem, hogy ennek a jelentősége a jövőben még inkább növekedni fog. Az osztrák elnökségben mindent meg fogunk tenni azért, hogy a jövőbeni agrárpolitika céljait el tudjuk élni. A gazdák nélkül nem tudunk semmit elérni, a fogyasztók és ezzel az egész társadalom érdekeit fogjuk szolgálni. A jogalkotási javaslatokról a bolgár kollégáktól fogjuk átvenni, a, és a mi feladatunk a bolgár kollégák megfelelő egyeztetését követően az lesz, hogy ezeket tovább vigyük. Az informális tanácsülést tartunk majd szeptember 22-23-án, ahol ezeket a kezdeményezéseket igyekszünk majd megtárgyalni. Biztosíthatom önöket arról, hogy az osztrák EU elnökség minden partnerével a lehető legjobb tárgyalási előmenetet próbálja majd elérni a kapterén is. A kiinduló pozíció az örvendetes, hiszen a bizottság javaslatával jövőorientációt és összekapcsolta a kontinuitással. Ez döntő. Két pillérhez igazodunk, a közvetlen kifizetések modelljét ki akarjuk iktatni, de szeretnénk a, a, gazdag, a, a, a családi gazdaságok számára is kedvezni, hiszen radikálisan egyszerűsíteni szeretnénk a kifizetéseket, a környezeti orientációt, a klímával kapcsolatos kérdéseket is figyelembe akarjuk venni, és a nagy kihívás az az, hogy ezeket a szükséges lépéseket hogyan tudjuk azt úgy megoldani, hogy további bürokratikus terhet ne rójunk és ne vigyünk be a rendszerbe. Ez döntő az érintettek számára, nem szabad -e ezt figyelmen kívül hagyni. A mezőgazdaság olyan köz, a közjót gyarapítja, de az, hogy hogyan hajtjuk végre a terveket, az éppen emiatt nagyon fontos. Egyre nagyobb szubszidiaritást kell biztosítani a tagállamoknak, hiszen a tagállamok különböző kihívásokkal szembesülnek a rugalmassággal, ezekre jobban tudunk reagálni. Nyilvánvalóan maradnak azonban nyitott kérdések is, hiszen ez a fajta modell nem szabad, hogy oda vezessen, hogy a közös eleme a közös agrárpolitikában eh, háttérbe szoruljon. A családi gazdálkodások, a parasztgazdaságok számára ez rendkívül fontos. Osztrák szempontból tehát eh, már, eh, mint mondtam, sikertörténetről beszélhetünk a mezőgazdasági ágazatban, hiszen a vidéki területeken nagyon szoros a gazdasági kezdeményezésekhez való kapcsolata. A hazámban a minden régió számára fontos a mezőgazdaság, hiszen a jövő számára is meg kell, hogy őrizzük a feladatai miatt. Nem csak az egyes pillér az, ami, hanem a kettes pillér is, amiben igen erős nemzeti érdekek is érvényesíthetők. Környezetorientált mezőgazdaság, a hátrányos területek támogatása is a kap továbbra is nyitva kell, hogy hagyja az utat a mezőgazdaság ökológusabbá válására, a fogyasztók érdekében is nagyon sok parasztgazdaság csatlakozhat erre az útra. Fontos számunkra, hogy a, kettes pillé, a második pillérben a környezeti program fókuszált legyen, és széles körben ö, alkalmazásra kerüljön, hiszen a vidéki területen nálunk nagyon fontos a turizmus is, amiről nem szabad megfeledkezni, a mezőgazdaság, vonzereje, a mezőgazdaság is vonzóbbá tudja tenni a vidéket, és így a fiatalabb generáció számára is vonzóbb lesz a mezőgazdaság maga. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahogy azt már említettük, nem szabad egy dologról megfeledkeznünk, még hogyha szilárd, tehát szilárd, tervezhető, hosszú távon biztosított finanszírozásra van szükség. A mezőgazdasági költségvetés javaslatai nem sokára megszületnek, és ez kell, hogy ez, ez meg kell, hogy feleljen az elvárásoknak is. A társadalmi elvárásokat nem fogjuk, a nagyobb társadalmi igényeket kevesebb pénzzel nem fogjuk tudni elérni, ez legalábbis ez a tapasztalatunk, és ez a nagy kihívás, amit látunk. A, meg, a meglévő finanszírozási kép sokrétű kell, hogy legyen, sokféle versenyképes mezőgazdaságot kell, hogy biztosítson, még akkor is, hogyha segítségre sorol, szorul. A mezőgazdasági költségvetés, tehát ezt biztosítanunk kell, de nem szabad a, a költségvetés mellett elfeledkezni arról, hogy a, az értékteremtési láncban a gazdák helyét is biztosítsuk. Azt, hogy a termelési lánc elején legyen forrása a gazdaságoknak, a paraszt gazdáknak, a szabad piacon tisztességes helyzet alakuljon ki. Ne legyen a gazdaságokon tisztességtelen nyomás más, te, más régiókból érkező kínálat miatt. Úgy gondoljuk, hogy a, a gazda, mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, amely a családi vállalkozásokra épült, stabil keretfeltételekkel működhet, és a vidéki területeket nem szabad további nyomás alá helyezni. Nem szabad további megszorításokkal, szabályokkal nehezíteni az életüket. Euh, Köszönöm, kedves Planck úr! Most következik a vita, és ezzel Cirkaszki úr uraknak és kérem, urat is kérem, hogy jöjjön ide és elnököljön. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm azt, hogy az első panelt megnyitották helyettem. Nos, hát a következőképpen fogunk eljárni. Két percben lehet nyilatkozatokat tenni, Egyébként ez már amúgy is a duplája annak, amit itt az Európai Parlamentben mi képviselők felszoktunk, kap, kapni szoktunk felszólalásokhoz. És akkor ez mindig úgy lesz, hogy pingpongban először a nemzeti parlamenti képviselők következnek, és aztán egy európai parlamenti képviselő, és így tovább. Hogyha megengedik, ezt a kis eszközt fogom használni, tíz másodperccel a felszólalás vége előtt elkezdek kopogtatni. Niemcy, pan poseł Gierig, bardzo proszę. Az első felszólaló Németországból következik. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Sonja. Vorsitzender. Tisztelt Erdnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, mindig nagy tisztelettel viseltetek az önök frakciója iránt, és szívből köszönöm a meghívást, köszönöm a, azt is, hogy a közös agrárpolitikáért dobog a szívük. Mi is szeretnénk ezt továbbvinni. Németországban és a koalíciós szerződésben is rögzítettük az új szövetségi kormány számára azt, hogy a lehető legnagyobb forrásokat kell biztosítani a mezőgazdaság számára. Fresh money Németországban is fontos, tehát a friss forrásokat a német gazdáknak is biztosítani kell, hiszen csak így oldható meg a helyzet. A kap forrásokat a mezőgazdaságban, különösen a családi gazdaságokban igénylik, ezt már többen mondták előttem is. A szerkezetváltás az európai mezőgazdaságban rendkívüli mértékű volt, és a, a nem, a mezőgazdasági keresetek messze elmaradnak az iparétól. Én is úgy gondolom, hogy egyszerűsíteni kell a közigazgatásban nem felhasznált forrásokat közvetlenül kell eljutatni a bázisra. Ez az a kihívás, amit általában a bürokrácia leépítésének e, nevezünk. Jövő perspektírá van szükség a gazdaságban. A fiataloknak rengeteg alternatívája van, és elhagyják a gazdaságokat akkor, hogyha nem tudnak e, már a támogatásokra, EU forrásokra sem számítani. Az ideológiai politikának nem szabad kitenni ezt a gazdasági ágazatot. Úgy gondolom, a közvetlen kifizetések alapvető struktúráját európai kézben kell tartani. Végül egy kérdés, mi a helyzet a, az összekapcsolt juttatásokkal, úgy gondoljuk Németországból, hogy ez óriási eh, torzulásokat okoz a versenyben. Köszönöm. Eh, Dejk Jaran, Irlandia. Írország. Sorry, sorry, sorry Chairman. Thank you. I welcome the opportunity to address um, this committee today. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és Hogan urat személyesen láthatom. Ugye itt a kap költségvetésének megőrzése a tét, és az, hogy a nemzeti kormányok vajon hajlandóak ezt finanszírozni. Az ír parlament tagjaként a következő kérdés merül fel bennem. hogyan lehet a Brexit után is um, fenntartani a jelenlegi finanszírozási szintet, és hogyan fogják azt biztosítani, hogy nem más célokra költik el ezt a pénzt. Ugye itt két borzalmas veszély is leselkedik ránk, a Brexit és a Mercosur. Ezek óriási károkat okozhatnak az európai marha ágazatban. Nem tudom, hogy ezt hogyan fogja tudni az élelmiszeripar és a mezőgazdaság feldolgozni. Minden esetre fontos lenne az, hogy a kap finanszírozáson megmaradjon. Amennyiben a kormányok hajlandóak lesznek a finanszírozásra, akkor biztosítékokat kell az ő számukra is adni, és az európai fogyasztókat is védeni kell, hiszen a kap egy alapvető fontosságú eszköz volt abban, hogy elérjük ezt a fogyasztóvédelmi biztonságot, és az egész Európai Unió területén biztosítanunk kell az élelmiszer ellátást, ehhez pedig megfelelő költségvetési háttér szükségeltetik. Bardzo dziękuję. Chciałbym poinformować, że na sali są także e, goście. Köszönöm szépen. Miután itt nagyon sok meghívott vendég van a teremben, Petír asszony, Schreier asszony és Cullo úr meghívott vendégei is itt tartózkodnak, és szeretném őket is köszönteni, ők ezeknek a parlamenti képviselőknek a meghívására érkeztek. Desz úr, öné a szó. És egyébként ezután még sokkal szigorúbb leszek, maximum két percet adok minden felszólalónak. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves tagállami, e, európai parlamenti kollégák. Eh, Hogan biztos úr sajnos már nem lehet itt, de ez a javaslat, vagy konkrét javaslatot még nem ismerjük, eh, de a hát itt felvázolt javaslat nem igazán lelkesít engem. Az Európai Bizottság bizottság eh, ilyen kidolgozott javaslatai valószínűleg nem hoznak kevesebb bürokráciát, hanem nem az európai bürokráciát, hanem a tagállami bürokráciát fogják megvalósítani. Ezt így nem tudjuk elfogadni. A javaslat nagyon eh, különböző megközelítést eh, válthat ki a tagállamokból, és ez pedig verseny torzuláshoz vezethet. 50 éve a közös mezőgazdasági politikával kezdődött az én eh, mezőgazdász képzésem is. Azóta folyamatosan kísér engem ez a közös mezőgazdasági politika. Ezek a javaslatok a közös mezőgazdasági politika végét jelenti. jelentik. A legutóbbi reform esetében is már egy búcsúra került sor, nem folytathatjuk ezen az úton évtizedeken keresztül az Európai Egységesülés az integráció eszköze volt az európai mezőgazdasági politika. Ezt az irányt nem szabad feladni, nem szabad elhagyni. Nekem az a véleményem, hogy a környezetvédelmi intézkedések esetében a tagállamoknak be kellene nyújtaniuk a javaslatukat, ezeket mi megvizsgáljuk, és aztán elkészítünk egy katalógust, és ebből a katalógusból tudnak a tagállamok a környezetvédelmi eh, intézkedések során választani, mert hát persze a környezet is különbözik a különböző tagállamokban. Már két pilléres rendszerre van szükség a jövőben, ugyanis az eddigi eh, rendszert is javítani kell. Eh, az Európai Bizottsági javaslatokat hát nagyon eh, mm, nem görcsösen fogadjuk, hogyha a bizottság május-június elején nyújt be javaslatokat, akkor jön a nyári szünet. Ez szeptembertől áprilisig 9 hónapunk lesz. 9 hónapunk lesz arra, hogy a javaslatokat végrehajtsuk triológussal együtt, ez nem működhet. Reméljük, hogy a biztos jó javaslatokat tesz. Még egy megjegyzésem lenne, elnök úr, ami a költségvetést illeti Európában a 40%-ot a mezőgazdasági politikára adjuk ki. Hogyha minden politikát elszámolnánk, akkor ez összesen csak 1%-ot tenne ki. 500 millió fogyasztó számára, több százezer munkahely számára, az európaiakat biztonságos élelmiszer ellátó szektor számára ez egy nem túl magas összeg. Ahogy mondtam, mondja az elnök, a képviselők hozzászoktak a rövid hozzászólásokhoz. Ciprusi képviselő következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék önnek gratulálni a ciprusi parlament részéről, hogy ezt a mai találkozót megszervezték. Valóban nagyon fontos a bürokrácia csökkentése, általában az eljárások egyszerűsítése, és fontos az is, hogy minél modernebbé tegyük a kapot, illetve a többi európai politikával összhangba hozzuk azt. Az európai országoknak meg kell őrizniük a magas környezetvédelmi standardokat, a Párizsi megállapodás fényében, illetve más nemzetközi kötelezettségeiknek megfelelően, és emellett az európai ösztönzőket is be kell építeni a rendszerbe. Ugyanakkor a tisztességtelen kereskedelmi versenyt is vissza kell szorítani, aminek az lesz az eredménye, hogy sokkal um, kiegyensúlyozottabb lesz az egész um, láncolatban, termelési láncolatban a helyzet, és emellett majd így tudjuk kezelni a mezőgazdaságban dolgozók bérének csökkenését is. Erre utalt Hogan úr is, ez nagyon fontos lenne. Ezen kívül a célzott ösztönzők beépítésére van szükség, a gazdák előregedése és általában a generációváltás támogatása érdekében. Ugyanakkor a kap finanszírozási szintjét meg kell tudni őrizni a következő több éves pénzügyi keret után is. Ugyanezeket a szinteket biztosítanunk kell a Brexit megtörténte után is. Emellett fontos, hogy ne csökkenjen a kap fajlagos támogatása más politikák javára, például a védelmi politika ne szívja el a kaptól a forrásokat. Ciprus ugye egy szigetország, Nálunk nagyon különleges a helyzet földrajzi szempontból, és sokkal drágább a mezőgazdasági tevékenység is. A mi piacaink sokkal messzebb vannak a központtól, és a gazdáinknak nagyon kevés a ráhatása a különböző tárgyalásokra. Emellett pedig nagyon kemény környezeti hatásokkal is számolnunk kell hazánkban, és emiatt aztán sokkal drágább mezőgazdasági termelés folyik nálunk. Kérem, hogy ezt is vegyék figyelembe. Köszönöm szépen. Spanyolország következik. Nagyon szépen köszönöm. Jó napot kívánok! Arról van szó itt a kap jövőjével és a reformjával kapcsolatban, hogy azt kérjük megint hogy a gazdáink vegyenek részt az új kihívásokra való válaszadásban, vagyis a klímaváltozás elleni harcban, illetve a környezet állapotának megőrzésében. Ezzel természetesen egyetértünk, de ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben kell mindezt megvalósítanunk pénzügyi szempontból, hiszen óriási károkat szenvedünk el a Brexit miatt. Ne felejtsük el azt sem, hogy, hogy a gazdák milyen fontos szerepet töltenek be az egész élelmiszerláncolat kialakításában. Ezért hazánkban a gazdák támogatása rendkívül fontos, és ezért a következőket szeretném meggondolásra javasolni. Az Európai Unió élelmiszer iparának jövőjéről van szó, a harmadik országokkal való a hatalmas verseny miatt nagyon attól aggódunk, hogy vissza fogják venni nemzeti kézbe a kapot, és ezeket a közvetlen kifizetéseket, amelyek tulajdonképpen a megélhetését biztosítják a gazdáknak, majd elveszik. Emiatt sikerült kialakítanunk a kohéziót, és egyáltalán az egész kap alapját ezek a közvetlen kifizetések jelentették. Mi nagyon félünk attól, hogy a tagállamok majd nem akarják a közös agrárpolitikát, pedig ez az egyik legfontosabb kohéziós elem az egész Európában, és enélkül nem is beszélhetünk kapreformról. Ezért kedves kollégák, hölgyeim és uraim, azt szeretném elmondani önöknek, hogy az új kihívásokról beszélve fontos azt is mindig szem előtt tartani, hogy meg kell őrizni a közvetlen támogatások 30%-os szintjét, hiszen ez gyakorlatilag a megélhetését biztosítja az embereknek. Márpedig ezt csak is közösségi, tehát Európai Uniós forrásokból és költségvetésből szabad kifizetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Andrew. Andrew úr. Oui, merci, monsieur le, le président. Én nagyon sajnálom azt, hogy elment a biztos. Az első kérdésem a költségvetésre vonatkozik. Az elmúlt héten kedden arról volt szó, hogy mínusz 10 vagy mínusz 15 százalékot is elszenvedhet a költségvetés, ma pedig Öttinger úr, illetve csütörtökön Öttinger úr 10 százalékról beszélt. Hát majd 8 nap múlva megtudjuk az igazságot, akkor majd kiderül minden, mert akkor kapjuk meg az új többéves pénzügyi keretre vonatkozó első becsléseket. Nézzük az ütemtervünket, ez is egy rendkívül komplex kérdés, és ez is attól függ, hogy milyen minőségű jogalkotási javaslatokat tesznek le az asztalra az Európai Bizottság részéről. Ennyire csak plegykákról van szó. A szubszidiaritás nevében nagyon fontos az, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, és hogy világos víziónk legyen a kap jövőjével kapcsolatban. Jelenleg ez nincs meg. Itt a parlamentben legalábbis ez nem biztos. Azt is szeretném látni, hogy mennyire pontos formában kapjuk meg a javaslatokat majd májusban, és azért ne felejtsük el azt sem, hogy a mandátum végéig még szeretnénk az első olvasatot lezárni, és szeretnénk konzultálni az érdekelt felekkel is, tehát az iparral. Ami a piacokat illeti, Dorfman úr egy saját kezdeményezésű jelentést írt az Omnibusról. Itt ez szerintem egy jó lépés volt, de nem elég mert a legfontosabb az lenne, hogy a gazdák jövedelmi szintjét is meg tudjuk őrizni. A bizottsági javaslat alapján meg kell majd vizsgálni a részleteket is. Egyetértek azzal, hogy mit jelentene a kondicionalitás és a közös részek, ugye itt a biogazdálkodásra is utalunk, de ez önmagában nem elég. Egy mixre van szükség, környezetvédelmi és mezőgazdasági eszközökre és az eko-sémára is szükség van. Ez egy további kizöldítési eszköz, amely részben kötelező jellegű. Ez egy fontos eleme kell, hogy legyen a jövő reformjának. Bardzo dziękuję. Kiedy słyszymy różne liczby, procenty. Köszönöm szépen. Hát e, látjuk, amikor ezeket a, ezekkel a számokkal dobálóznak, akkor mindig felmerül bennem egy kérdés, vajon melyik a referencia év, miről beszélünk valójában itt. Ezeknek a számoknak ugyanis e, egy valós e, értéket kell képviselnie. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítanak számunkra, hogy itt a lengyel parlament véleményét el tudjuk mondani. Számomra egy fontos kérdés az, hogy az, a lengyel parlament egy olyan állásfoglalást fogadott el, amely a kap jövőjével kapcsolatos kormány álláspontot támogatja számunkra. Az a legfontosabb, hogy a folyamatot lezárjuk, vagyis a közvetlen kifizetések szintjét egyenlővé tegyük. Ezt egyszer és mindenkorra meg kell tennünk, mert különben nem fair a helyzet számunkra. Tehát erősítenünk kell a közepes és kis méretű gazdaságok helyzetét is, főként az új funkciók tekintetében, tehát a mezőgazdaság mellett vállalt feladatok tekintetében is. Örülünk annak, amit hallhattunk az osztrák parlament részéről, hogy milyen új funkciókat is kaphat a mezőgazdaság. Fischler biztos is beszél erről, hogy itt ugye területfejlesztésről, vidékfejlesztésről is szó van, már pedig ez nagyon fontos, és ilyen értelemben kell a kap jövőjét is kialakítani. Itt a az eljárásokat is egyszerűsíteni kell, de ennek nem szabad, hogy az jön az eredménye, hogy a kapot visszaadjuk nemzeti kézbe. A kap ugyanis egy közösség egy közösséget képvisel, Európa keleti felétől egészen a nyugati területekig, és számunkra nagyon fontos a második pillér is a vidékfejlesztéssel kapcsolatban. Ez hazánkban különösen fontossá vált, és ezért a kettes pillért a kohéziós alapokból is támogatnunk kell, mert hazánk csak így tud ebből profitálni és mi támogatjuk a parlament részéről a kormányunk álláspontját is. Köszönöm szépen, Svédország következik. Köszönöm szépen. Egy nagyon fontos vitáról van szó. Nálunk Svédországban a mezőgazdaság nagyon fontos kérdés, és úgy gondoljuk, hogy ez egy eszköz a kezünkben a versenyképesség javítására is szeretnénk csökkenteni a közvetlen kifizetéseket, és ugyanakkor inkább a klímaváltozás, illetve a környezetvédelem támogatását kívánjuk erősíteni. Fontos lenne megvizsgálni azokat a feltételeket, amelyek a kizöldítéshez kapcsolódnak, mert jelenleg még sajnos nem látjuk a jelenlegi rendszer eredményeit. Új rendszerre van tehát szükség, olyan intézkedések beépítésével, amelyek révén a klímaváltozás és környezetvédelmi céljaink is megvalósulnak, méghozzá közvetlen módon. Azt szeretnénk, ha ezen fontos célok megvalósulnának, például ilyen az antibiotikum rezisztencia elleni harc az állattenyésztésben, és általában az állatjólét biztosítása. A jelenlegi helyzetben úgy gondoljuk, hogy a mezőgazdasági politika alapvetően jó úton halad, és általában az Európai Unió céljait nem biztos, hogy magasabb összegekből tudjuk jobban megoldani. Ugye a Brexit beépítéséről is szó esett, nem akarja igaziból senki sem megfizetni a Brexit kimaradásából fakadó költségeket, és az biztos, hogy a svéd euroszkeptikus választók egyáltalán nem hajlandóak erre, vagyis egyszerűen csak el kell fogadnunk azt, hogy a Brexitnek hatása lesz az egész Európai Unióra. Köszönöm szépen. Kedves miniszterek, engedjék meg, hogy néhány megjegyzést tegyek a 2020 utáni kapra vonatkozólag. Szerintem tovább kell erősíteni a kapot, nem csak megőrisíteni, és környezetbarát, illetve klímabarát kell, hogy legyen. Javítani kell a vidéki területek versenyképességét, és a diszkriminációt el kell kerülni. A kap leginkább az igazságosságon kell, hogy alapuljon, és mindenképpen szeretnénk elkerülni azokat a különbségeket, amelyek jelenleg mutatkoznak a vidéki területek, illetve más területek között. Azt gondoljuk, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családi gazdaságokra, és a pénzt a biogazdálkodásra is érdemes elkölteni. Azt gondolom, hogy magasabb szintű állatjóléti szabályokra van szükség. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar leginkább a helyi piacokra kellene termeljen, tehát ez a fajta proximitási mezőgazdaság kialakítása, vagy közeli mezőgazdaság kialakítása nagyon jó célnak tűnik szememben. És Hogan úr felhívására pedig azt szeretném mondani, hogy bizony fontos lenne az, hogy a tagállamok is komolyan vegyék a kap finanszírozásának kérdését. A lengyel kormány is hajlandó többet fizetni. Köszönöm szépen. Most pedig Kedves kollégák, a Litván Nemzeti Parlament elmondta már véleményét, méghozzá az elmúlt év tavaszán, és ebben arról esett szó, hogy hogyan kívánjuk elképzelni a közös agrárpolitika jövőjét. Az első számú ö, fontos kijelentés az az igazságosság, a fair hozzáállás a kifizetések tekintetében nagyon fontos, hogy ne valósuljon meg versenytorzító hatás. A balti államok a legkisebb szeletet hasítanak ki a Mm, közös agrárpolitikából, és nagyon sokan emigrálnak is tőlünk. Ezért azt gondolom, hogy a következő tervezési időszakra nézve sokkal felebb megosztást kellene biztosítanunk. Azt is értjük, hogy a Brexitnek milyen hatása lesz, és tudjuk, hogy nagyon nehéz tárgyalásokra számíthatunk, és nehéz lesz megőrizni a kiegyensúlyozott megközelítést is. Ezért még inkább fontosnak gondoljuk azt, hogy ne csökkenjen a kap finanszírozása. Fontos lenne, hogy legalább a jelenlegi szintet meg tudjuk őrizni. Ami pedig az új politikákat illeti a kapon belül, Nos, hát itt mindent új szemszögből kell vizsgálnunk, és nem is tekinthetünk állandóan a múltra vagy a történelmi helyzetre. A balti államok és a visegrádi államok azt mondják, hogy az új tagállamokat is figyelembe kellene venni. És ilyen szempontból a fair ö, hozzáállás a legfontosabb. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most, hogy pénzről beszélünk, ne felejtsék el azt, hogy 11%-kal csökkentették a korábbihoz képest a pénzügyi keretet. Úgyhogy, amikor a jelenlegi pénzügyi keretről beszélünk, akkor tulajdonképpen egy sokkal kisebb összegről beszélünk eleve a múlthoz képest. Most pedig Csehország következik. Dobrý den, hezké odpoledne, děkujeme za pozvání. Já bych chtěl říct, že České... Jó napot kívánok, köszönöm szépen. A következőket szeretném elmondani. Hosszú távon Csehország természetesen támogatja a közös eh, agrárpolitikát, és meg is valósítja azt. Kész a Cseh köztársaság arra, hogy növelje az EU költségvetés eh, forrásait is, hogy ne kelljen a rendelkezésre álló eh, a, gazdaság, a mezőgazdaságra szolgáló összegeket csökkenteni. A probléma azonban a következő nekünk. Nem értünk ugyanis egyet eh, a kötelező a kötelező plafonok meghatározásával nem igazán látjuk be, hogy miért és mi, mi célból miért szükséges, hogy a gazdaságok 150 ezer gazda tulajdonában legyenek. És hogyha ez kellene megvalósítani, az óriási adminisztratív terhet is jelentene. Hogan úrtól, Dorfan úrtól, a miniszterektől nagyon gyakran hallottuk már, hogy nagyon mozgásteret kell biztosítani a tagállamoknak. Az is elhangzott, hogy segíteni kell a kis paraszgazdaságokat. Nem azokat kell támogatni, akik nem aktívak. Csak aktív gazdákat, fiatal gazdákat akarunk támogatni. Nem igazán látom azt, hogy miért is kellene ezért kötelező maximális értékeket bevezetni. Előadó úr, Dorfman úr kiválóan fogalmazta meg, hogy a kötelező maximális szint meghatározása azért van, mert a, nagy, a kisgazdáknak a költségei magasabbak, mint a, a nagygazdáké, és pedig lehetne közvetlen kifizetésekkel helyreállítani ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Azt szeretném kérni, hogy ne feledjük el, hogy az alkalmazotti létszámot is figyelme kell venni, eh, hiszen egyéb hatás is van a termelésnél. Nos, a következő hozzászólal. Köszönöm szépen, elnök úr, a kap valóban történet, eh, amelyet tovább kell fejleszteni. Azt hiszem, hogy mindannyian elhisszük azt, hogy az élelmiszer termelés és a, a, a táplálék biztosítása forog ezen Európában. Aggódunk az Európai Parlamentben amiatt, hogy a tagállamok különbözőképpen érzékelik, és különbözőképpen hajtják végre a közös mezőgazdasági szabályokat. Ezt nem lenne szabad. Ne feledjük el, hogy Németország az egyetlen olyan ország, ahol, a, ahol külön választott kifizetések vannak már. Minden más tagállam a, az összekapcsolt kifizetéseket tartotta meg, és nem is hajlandók ezt megválasztani. A szociális komponensek ráadásul még bonyolítják a, a helyzetet, a szociális textúra, a struktúrák, amik megmaradtak a mezőgazdaságban is. Ezekhez kell olyan komponenseket találni, amelyek a gazdák számára a közvetlen kifizetéseket lehetővé teszik. Az állat jólét is befolyásolja mindezt, és mi is nyilvánvalóan különböző, azt látjuk, hogy különböző kritériumok vannak a különböző tagállamokban. Az élelmiszer kiskereskedelem befolyá, hatása is eltérő. Egy teljes elvárás lista született már meg, ami ellentmond az európai szinten meghozott jogszabálynak. Úgy gondolom, hogy a kutatásfejlesztést kellene erősíteni, a fiatal gazdák számára perspektívát kell nyitni, és úgy gondolom, hogy mindannyian ezt támogatni tudjuk. Szilárd meggyőződésem, hogy a parlament kész arra, hogy keretfeltételeket hozzon meg, de felszólítjuk a tagállamokat, és így a tagállamok képviselőit, hogy figyeljenek arra, hogy az egyes tagállamokban a bürokráciát ne duzzasszák tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha a kifizetésekről beszélünk, akkor ne feledjük el, hogy a következő pénzügyi tervben csak 13-15 százalékát tudunk a termelésben a kapcsolt kifizetések révén rendelkezésre bocsájtani. Ez azt jelenti, hogy nem lehet ezeket tovább összekapcsolni. És aztán, hogy milyen hatásai lesznek erre ennek a kapra. Ha azt mondja egy gazda, hogy ő 50 szapán, csak 50%-át keresi az át, átlagkeresetnek, akkor azt nem tekinthetjük sikertörténetnek. Portugália a következő. E Köszönöm szépen, elnök úr, én is üdvözlöm a parlament képviselőit. E Köszönöm. Nos, hát meg kell vizsgálnunk először azt, hogy a portugál mezőgazdaságra milyen hatása van a kapnak. Egyértelmű a helyzet. Azt gondolom, hogy majdnem meg tudtuk duplázni a kap alá eső területeket, tehát a mezőgazdasági termelésben részvevő területeket, és azért az problémát jelent, hogy 20%-a a termelőknek kapja a 80%-át a forrásoknak. Rengeteg erdőtűz is volt Portugáliában, ami egyébként részben a kap miatt is alakult ki, pedig ki lehetne használni ezt a szektort arra, hogy inkább a családi gazdaságokat támogassuk, hiszen ők azok, akik minőségi termékeket állítanak elő, és a környezet állapotát is figyelembe veszik, és a vidéki lakosság megtartását biztosítják. Fontos lenne olyan piaci eszközök beépítése, amely az egész területre kiterjed, és a befektetéseket is támogatnunk kell. A nagy áruházláncak által vezetett élelmiszerláncolattal le kell számolnunk, mert szerintem az nem jó megközelítés, amikor olyan gazdákat támogatunk, akik gyakorlatilag nem állítanak elő élelmiszereket. Tehát itt valamiféle igazságosságot kellene visszaállítani, hiszen a vidéket csak úgy tudjuk egészségessé tenni, hogyha a családi gazdaságokat és a kis és közepes méretű gazdaságokat támogatjuk. Köszönöm.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 Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Finn parlamentből. A mezőgazdasági ágazat hozama, nyereségessége nagyon fontos dolog. Ez az új technológiáktól, innovációtól és a generációs megújulástól függ. A gazdaságok üzleti környezete nagyon megváltozott, új struktúrák, új politikák jelentek meg, és egyes új kihívásoknak nem igazán tudnak megfelelni. Egyes változások nagyon nagy kihívást jelentenek, és ezekre reagálnunk kell. Következetes politikát kell megvalósítanunk az egész ágazatban. Fény szempontból szeretném felvetni, a közvetlen kifizetésekkel szembeni bírálatot, illetve ami a természeti nehézségeket illeti. Finországban a természeti körülmények hát elég nagy kihívást jelentenek. A mezőgazdasági tevékenységet az egész Európai Uniós területen biztosítani kell. Minden civilizáció eh, gondoskodott a saját mezőgazdaságáról, élelmiszerellátásáról, és ezt a jövőben meg kell tartanunk az a támogatás, amit Finnország kap, ez nagyobb a természeti feltételek miatt, azért, mert itt magasabbak a termelési költségek. A közvetlen kifizetések, illetve a módszerek, ezeket ki kellene terjeszteni, és szeretném, hogyha sikerülne tisztázni, a közvetlen kifizetések kérdéseket, a kérdéseit a természet, azon területekre, amelyek természeti kívásokkal küzdenek. Nie wiem do kogo to pytanie, ale jeśli chodzi o mnie, to jestem... Nem tudom, hogy ezt a kérdést kinek tette fel a hozzászóló képviselőasszony, de azt gondolom, hogy igen, figyelembe kell vennünk ezeket a feltételeket, ezeket a természeti feltételeket, amelyeket ő nem létett, az atmoszférát az atmoszféra eltérő kihatásait például, mert ennek is hatása van a hozamra. Köszönöm szépen! Egész délután arról beszéltünk, hogy hogy néz ki a rentabilitás, és hogy hogyan tudjuk a bevételeket bérszintet biztosítani. De van itt egy aspektus, amiről egyáltalán nem esett szó, pedig figyelembe kellene venni. Itt arról van szó, hogy az árak azok ne önköltségi szinten mozogjanak, és a másik pedig, hogy hogyan kívánjuk a piacokat befolyásolni és szabályozni. Hogyha a politikai vitát ezekre az aspektusokra nem irányítjuk rá, akkor nem fogjuk tudni biztosítani a mezőgazdaságból élők jövedelem szintjét. És ennek természetesen köze van a generációváltáshoz is. Ez is egy olyan probléma, amiről állandóan beszélünk. Hogyha nincsen arra garancia, hogy megéljünk a munkánkból, akkor a fiatalok nem fognak ilyen pályát választani. A másik oldalon pedig szeretnék még egy gondolatot megvilágítani, amiről szintén nagyon ritkán beszélünk. Ez pedig a női jogok területe. A kap által foganosított diszkrimináció teljesen evidens, mindenképpen biztosítani kellene a családi gazdaságokban a női gazdák helyzetét, hiszen ők is ezekben a családi gazdaságokban dolgoznak. Ugyanakkor szeretnék arról is beszélni, hogy hogyan néznek ki a kereskedelmi tárgyalások, és hogy ezeknek milyen hatása van a kicsi és közepes családi gazdaságokra. Mind az Európai Unióban, mind pedig azon országokban, amelyekkel egyébként ezeket a megállapodásokat megkötjük. Nem olyan régen Brazíliában jártunk, és ott láttuk azt, hogy tulajdonképpen mi is vár az európai marha ágazatra a Mercosur megállapodás kapcsán. És amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor nem szabadna elfelejtenünk azt sem, hogy mit is jelent a bolygó számára az, hogyha ö, olyan termékeket, amelyeket közel is meg lehetne termelni, több ezer kilométerről szállítunk ide. És végül pedig nagyon fontos, hogy olyan termelési módszerekről beszéljünk, amelyeknek köze van a kereskedelmi forgalomba hozatal. is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen volt erre vonatkozó szabályozás, kvóta is volt, és a válság is felmerült ebben az ágazatban, tehát csak úgy súlyosbodtak a problémák. A Hollandia képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Hollandia nevében fogok hozzászólni hollandul. Namens de commissie eh, van het Nederland. A holland eh, parlament mezőgazdasági bizottságában egy dolgot szeretnék, eh, egy aggodalmat eloszlatni, ez pedig az a kérdés, hogy hogyan, milyen módon lehet azt biztosítani, hogy a meglévő összes tagállam ugyanolyan fódon valóban gondoskodjon arról, hogy a meghozott megállapodásaink, az európai célkitűzéseink valóban minden tagállamban egyformán komolyan vett közös elhatározások mindenütt egyformán dolgoznak rajtunk. Ezt szeretném kérdezni a bizottságtól. Ezt hogy akarja garantálni? Köszönöm szépen. következik Görögországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Az önkezdeményezése, hogy az új kapott vitassuk meg együtt, ez egy nagyon fontos dolog, aktuális. Hadd kezdjem azzal, hogy a közös mezőgazdasági politika közös politika kell, hogy maradjon, amely a gazdák jövedelmét, a vidékfejlesztést, a vidék védelmét, a fogyasztók védelmét, a gazdák jövedelmi szintjének biztosítását fontosnak tartja. Egyetértek Hogan biztossal, nem lehet egy méretet rá, vagy egy megoldást rá kényszeríteni mindenkire. A dél és észak közötti különbségek nagyon nagyok. Görögországnak más modellre van szüksége, mint Finnországnak. Ezt a két országot vette példának, mert különbözők az ágazataink, különbözők a feltételek, ezt mind figyelembe kell venni. Például vannak-e szigetek, vannak-e hegyvidékes területek, aztán a gazdaságok mérete, aztán az, hogy célzott intézkedések vannak-e arra, hogy a kis gazdaságokat támogassuk? Vannak-e célzott fiatalokat támogató eszközök? vagy új gazdákat támogató eszközök. Összességében azt gondolom, hogy mindenki megérti, hogy a gazdák nagy kihívásokkal állnak szembe, fontos kihívásokkal főleg ami a klímaváltozást illeti, e, illetve a mezőgazdaságnak a környezetvédelmi célok eléréséhez tett hozzájárulását illeti. Aztán a jobb igazgatás is nagyon fontos, a, jobb, a, kez, a források jobb kezelése, például a víz, mind minőség, mind mennyiség szempontjából. Ez nyilván egy olyan terület, amely még nagyobb kihívásokat rejteget, ami a klímaváltozást illeti. Innovatív megoldásokra van szükség itt is, és más ágazatokban is. Végül Görögország és az én parlamentem azt gondolja, hogy a kap ugyanolyan finanszírozási szinten kell, hogy maradjon, mint ahogy áll most. Támogatjuk a két pilléres megközelítést, és részleteiben meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi lesz majd a konvergencia politikával. A területi alapú támogatás nem az egyetlen megközelítési alap. Köszönöm szépen, állnak. Köszönöm szépen, hogy felvetette a diverzitás kérdését az európai gazdaságban. Görögország és Finnország között nagy különbségek vannak. Hogy lehet fenntartani a közös mezőgazdasági politikát ennyire eltérő mezőgazdasági eh, rendszerekre? Milyen eszközökkel kell eh, támogatni ezeket a különböző eh, gazdaságokat? Illetve a víz problémája szintén. Köszönöm szépen, mondja Hoizling úr. Örülök annak, hogyha a agrárminiszterek idejönnek, és azt mondják, hogy a költségvetés maradjon ilyen, mint ilyen, hát akkor jó lenne, mint amilyen most, hát akkor jó lenne, hogyha a saját főnökeikkel egy kicsit egyeztetnének, hogy miért van egyre kevesebb pénz. Minden esetre célzottabb eh, kell, célzottabban kell venni, a, vagy megvalósítani a költségvetést, nem lehet csak a területet alapul venni, a klímaváltozási célokat is el kell érni, a biodiverzitás, a vidéki területek megóvása, ez mind-mind feltétele a kifizetéseknek, és igazságosabb elosztásra van szükség. Nem lehet, hogy a pénzek 80% az üzemek kis részét részének kedvez. Aztán az állatvédelmet is fel kell vetnünk. És még egy dolog, és a bizottság nyilatkozatában ez foglalkoztat bennem, a közös mezőgazdasági politikai céljait össze kell egyeztetni. Egyrészt nem lehet ö, olcsón tömegtermelést megvalósítani a, a világpiacra, és közben meg minőségi termékeket az európai fogyasztóknak. Nem lehet a Mercosurt is e, elfogadni, meg a magas minőségű termékeket elvárni az európai gazdáktól. Ez nem működik a kettő együtt. Ami pedig azt illeti, hogy a nemzetállamok nagyobb mozgásteret kapjanak. Hát ezzel kapcsolatban elég kritikus vagyok már. Sok területen a közös mezőgazdasági politika eléggé eltér. Most még nagyobb eltérést akarunk elérni. Hát tervek vannak, tervek vannak. Most még újabb terveket készítsenek a tagállamok? Nem. Több nagyobb közös politikára van szükség, és ezt a felelősséget itt Európában kell vállalni hogyha a tagállamokra eh, ruházzuk át ezt a felelősséget, akkor ezzel bucsot is mondhatunk a közös mezőgazdasági politikának. Nem lehet ez a célunk. Közös, erős mezőgazdasági politikát kell Brüsszelből irányítani, nem szabad ezt engedni, hogy ez még jobban szétfolyjon. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Közös mezőgazdasági politikánk van, de ez egy rugalmas politika, amely figyelembe veszi az országok specifikus jellegét. De Kászó úr következik Németországból. Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a meghívást, kedves kollégák! Németországi tartományból érkeztem, és egy saját koncepciómban az európai eh, politika eh, kidolgozására. Ehhez szeretném a kulcsfontosságú elemeket bemutatni. Először is azt gondoljuk, hogy a gazdaság, az ökológia, a szociális felelősségvállalás és a kultúrnövények termesztése négyszögét meg kell tartani. Meg vagyok győződve róla, hogy ebből a szempontból a közös mezőgazdasági politika sikertörténet. Fontos, hogy további mércéket állítsunk föl. Tudjuk, hogy a környezetvédelmi célokat nem sikerült elérni a, nitrát irányelv, a vízkeret irányelv, a biodiverzitás, ez minden probléma ezért ökológiai kiegészítő szolgáltatásokkal jövedelmet lehet generálni a vidéken. Ehhez kidolgoztunk egy modellt, amely Európa szerte vagy európai szinten is kikalkuláltunk a gyakorlati és az elméleti szakértőkkel, úgyhogy ezt szeretném bemutatni majd itt a mezőgazdasági bizottságban. Másrészt azt is tudjuk, hogy a vidéken és a mezőgazdaságban is a jövedelmek nagyon eltérőek. Ezért azt gondolom, hogy a mezőgazdaság és a vidék nélkül Európának nincs jövője. Ez azt jelenti, hogy kiegészítő, kiigazító lépésekre van szükség, társadalmi összképet tekintve, összfejlődést tekintve, és ehhez a mezőgazdaságnak, a vidéknek részt kell ebben venni. Azt gondolom, hogy döntő jelentőségűek az új feladatok, a digitalizáció is, például ehhez is komolyan kell venni másodszor, hogy hogyan tudjuk a fiatalokat meggyőzni arról, hogy van perspektíva a vidéken. Ehhez a közös mezőgazdasági politikát modernizálni kell, a jövedelmet biztosítani kell, a vidéki területeket stabilizálni kell, és ökológiai megújulásra van szükség Európában. Végül pedig, ami abszolút világos számomra, a bürokratizáció, bürokrácia leépítést folytatni kell. Köszönöm szépen. Dobrý den, pane eh, předsedo, milé kolegyně, kolegové. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem csak gazdaként szeretnék hozzászólni, hanem korábbi miniszterként is, aki négy évig a miniszterek tanácsában ült, ami az új közös mezőgazdasági politikát illeti a következőket, hadd mondjam el. Ez egyszerűbb, hatékonyabb, kevésbé bürokratikus kell, hogy legyen. Ha ez nem történik meg, akkor nincs is szükség rá, mert a gazdák még a jelenlegi rendszerhez sem szoktak hozzá. Hadd említ, említsek néhány olyan pontot, amelyeket Dorfman úr is említette. A kis gazdák, azt kell, hogy mondjam, hogy a cseh köztársaság nevében ez egy nagyon fontos téma nekünk. Az én feleségem 25 hektáron eh, dolgozik, ez kulcsfontosságú, 25 hektár legelő. Nagyon fontos, hogy legyen a gazdáknak földjük, helyük. Ami a kepinget illeti, a plafonokat, nem értem, hogy inger biztos miért próbálja megváltoztatni a paramétereket? Ez Hogan úrra tartozik, nem ötinger biztosra. És ami a plafonokat illeti, a 80, illetve a 25 ot nem arról van szó, hogy kikapja ezt, hanem arról, hogy mit csinálnak a pénzzel, hogyan használják ezt fel, hogyan viszonyulnak a környezethez például. A cseh köztársaságban 2000 olyan holding van, amelyek a támogatások nagy részét felveszik, az emberek 65%-át foglalkoztatják, 85%-ban adják a tej termelést, és vagy 90%-ban a sertés és szárnyas hús ágazatban az eredményt az ő hozzáállásuk az egész mezőgazdasághoz, a területhez, a környezethez, a vetőmagokhoz nagyon fontos. A tagállamoknak adni kell egy kis rugalmasságot, a capping az önkéntes kell, hogy legyen, nem pedig kötelező. Köszönöm szépen. Gondolkodtam ezen, hogy ez a 25 hektár ettől az önfelesége most gazdag vagy szegény. Annyi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Engem aggaszt a jogszabályok hatása. A, mit én láttam, általában a peszticidekkel kapcsolatban, eh, vagy a glifoszáttal kapcsolatban, hogyha ezt betiltják az elkövetkezendő években, akkor ez nagyon telenné tesz bennünket. Persze tudjuk, hogy egyes feltételek mellett már betiltották, de júniusban lesz szavazás ezzel kapcsolatban a bolgár elnökség alatt, és most itt arról van szó, hogy használhatjuk ezeket a gyomirtókat olyan növényekre, amelyeket betakarítanak virágzás előtt. Ezt meg kell vizsgálni, de a zöld lobby mindenképpen meg akarja tiltani ezeket a termékeket, közben a egy másik szulfátot tartalmazó eh, terméket eh, használ a bio eh, gazdák közössége, ami legalább olyan káros, mint egy másik, mint a hagyományos termékek. Ezt nem lehet így mezőgazdasági politikát folytatni. Aztán a makri, makrobiológiai ellenállás, ez is nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy pénzt kellene félretenni a kettes pillérben, hogy segítsünk a e, szárnyas és sertéstartóknak. Nagyon fontos egy alapot létrehozni, a gazdáknak segíteni kell akik nem akarnak antibiotikumot adni az állatoknak. Ez fontos, józan, paraszt észre megérthető dolog. Most nem a hektáron, a, a hektár alapú fiatal gazdáknak fizetett támogatásról van szó, ez irreleváns. Inkább az általam említett fontos témákra kell koncentrálni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vingrieva asszony következik. Madame Vingrieva. E, Dėkuoju, pirmininkė. Köszönöm szépen. Kollégos, pradedant diskusijas naujos. Köszönöm szépen, kedves kollégák. Az új kappal kapcsolatos vitát illetően a mezőgazdaságban adott hozzáadott értéket illetően ez a fő feladatok végrehajtásától függ az innovatív termelési módszerek alkalmazásától. Egy új politikát kell kidolgozni, amely az eredményekre orientálódik, és ez nagyobb hozzáadott értéket képvisel. A kap jövőbeni céljai helyesek, és ezeket támogatjuk. A mezőgazdasági ágazat ellenálló képes innovatív kell, hogy legyen, a környezetet védeni kell, és a szociális és a gazdasági struktúrákat meg kell erősíteni. Ami pedig a problémákat illeti, a mezőgazdasági ágazat mm, problémáit illeti, az új kihívásokat illeti, a mezőgazdasági politikát egyszerűsíteni kell. A nemzetközi eh, elszámoltathatóságunkat vagy felelősségünket illetően el kell mondjam, hogy ambíciózus környezetvédelmi célokat kell megfogalmaznunk, hogy megoldjuk a fenntartható mezőgazdasági fejlődéssel kapcsolatos problémákat. Kiegyensúlyozott mezőgazdaságra van szó, ami hatékony és hasznos mindenki, minden résztvevő részére a biogazdálkodás, a e, cirkuláris gazdálkodás nagyon fontos, az új tevékenységek támogatása, a gazdaságok ellenálló bátétele a környezettel szemben, ezek fontosak. Fontos értékelni a társadalom változó igényeit, az élelmiszerbiztonság és más környezetvédelmi tényezőket illetően Reméljük, hogy ezeket a tényezőket figyelembe veszik az új kapban, tekintve a rövidebb élelmiszerszállítási láncokat és az egészséges élelmiszer támogatását. Portugál. Portugália következik. Köszönöm szépen. Kedves parlamenti képviselők, annyit szeretnék elmondani, hogy hát Portugáliában azért nagyon nagy a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy meg kell őrizni mind a két pillérjét a kapnak. Számunkra ez nagyon fontos. A kap ugyanis a legközösségi politika az összes európai politika között, és az európai kohézió alapját képezi. Még azt is hozzátenném, hogy a mezőgazdasági politikának oda kell figyelni a környezet és ennek tükröződnie kell a közvetlen kifizetésekben is. Ez egyébként egy nagyon fontos bevételi forrás a vidéki területeken, és azt hiszem, hogy a kap hozzájárulhat ahhoz is, hogy a földközi tengeri élővilágot megőrizzük. Köszönöm szépen! Köszönöm! Kedves kollégák, a kap problémája valójában az az, hogy a gazdák nem kapnak elég fizetést. Önök is tudják, hogy nagyon sok gazdának egyszerűen az önköltségi ár alá kell mennie. Tehát feláldozzák önmagukat, és fel szeretném hívni az önök figyelmét arra is, hogy milyen óriási mértékű felhalmozódás van a tejpor területén, egyszerűen képtelenség átlátni ezt az egész helyzetet. Ezek még legalább három évig a piacon lesznek ezek a tejpor tartalékok. Vajon várhatnak ennyit a gazdák, hogy nekik kifizessék a munkájuk bérét? Én azt gondolom, hogy nem, és ez is mutatja, hogy miért nem működik jól a közös agrárpolitika. Fontos lenne tehát rendet teremteni, mert nagyon gyakran tényleg drámai helyzet alakul ki a gazdák számára. A másik pedig, amiről beszélni szeretnék, az a műtrágyák alkalmazásának kérdése. Mindig többet és többet kell termelnünk, és ugyanakkor most a közvélemény a gazdákra mutogat, hogy hogy többet kell term- tehát hogy, hogy ők a felelősök a műtrágyázás által a környezet szennyezésért. A média is ellenük fordult, pedig a gazdák élelmiszert termelnek és nem gyilkolnak. Nagyon fontos lenne, hogy ez ezzel kapcsolatos témákat kivizsgáljuk, és ne monopól nem monopólium legyen a műtrágyapiac, és ezt az Európai Bizottság is egyébként hozzájárul ahhoz, hogy ez így legyen, és a nagy multinacionális cégeknek a szava számít csak ezen a területen. Aztán ne felejtsük el az administratív problémákat sem, ezek is megnehezítik a gazdák életét. Sajnos a gazdák ne, igazán aggódnak a jövőjükért. Köszönöm szépen. Ön hozzászólt nagyon jókor, mert pont most itt van velünk a főigazgató úr is, akit szeretnék köszönteni köreinkben, és neki meg is adom a szót, illetve először még Moró úr kapja meg a szót. Röviden, köszönöm szépen. Itt vagyok, itt vagyok. És akkor egy. Uh... Kedves elnök úr, kedves kollégák, Phil Hogan bevezetése után a francia nemzetgyűlés nevében szeretném elmondani a véleményemet. Nem szabad, hogy tovább technokratizálódjon a közös agrárpolitika. Az Európai Bizottság és a tagállamok közötti tárgyalások nem elfogadhatóak. Az Európai Parlamentet és a parlamenteket nem szabad kihagyni ebből. Vigyázzunk a versenytorzító hatásokra, mert a tagállamok számára nem fontos a környezetvédelem kérdése, és a az országhatáron belüli különbségekre sem figyelnek oda. Ezért igazi, nemzetközi és közös agrárpolitikára van szükség. Most 35%-kal csökken a marha ágazatban a bevételi szint, ez elfogadhatatlan, más területeken is vannak még problémák. Az omnibus a szóval kapcsolatos munkát köszönöm az Európai Parlamentnek, és a tisztességtelen piaci magatartással kapcsolatos anyagot is köszönöm szépen. Nem szabad, hogy a kapot leépítsük és technokratizáljuk. Beszéltünk már arról, hogy a gazdáknak a bekerülési áron felül el kell tudnia ár, ö, adni a termékeit, mert így nem fogjuk tudni megőrizni a, az élelmiszerellátásunkat. Nincsen, köz, nincsen ö, szükségünk egy alakárt közös agrárpolitikára. Köszönöm. Also Paul, Denmark. Dánia. Also Paul. Köszönöm. Köszönöm szépen azt szeretném elmondani, hogy az én véleményem szerint a neokortinoidok alkalmazása nem biztonságos, gyakorlatilag a földterületek 50%-a már szennyezett, és nincsen ezzel kapcsolatos megfelelő politikai magatartás. Egy közös listára lenne szükség, egy jól dokumentált listára, amelyben tudjuk azt, hogy közös indikátorok alapján melyek azok az műtrágyák, illetve növényvédőszerek, amelyek károsak, és mindenképpen bizonyított eredményekre van szükség. A kérdésem arra is vonatkozik, hogy vajon az ilyen indikátorok kapcsán, hogy mikor várhatjuk a bizonyosságot, hogy ezek tényleg mérhető eredményeket fognak biztosítani. Azt is szeretnénk, hogy tudjuk azt, hogy hogyan termelünk és hogy mit fogyasztunk, ezen kívül pedig kiegyensúlyozott megközelítése van szükség a különböző fajta termelési módozatok között, ez pedig minden bizonyal hozzájárul majd ahhoz, hogy csökkentsük az övegház hatású gázok kibocsátását. Ez nagyon fontos lenne számunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nemzeti parlamenti és európai parlamenti kollégák, a mezőgazdaság fontos európai politika, ugyanakkor hatalmas kihívásokkal küzdenek a gazdák, és ezek a kihívások nagyon különböznek azoktól a problémáktól, amelyekkel 60 évvel ezelőtt szembesültek. Itt most már az ennedik reformról van szó, ezért a realitásokat is figyelembe kell venni, és azt gondolom, hogy nagyon kevés az idő ahhoz, hogy egy új, lényegében új politikát kidolgozzunk, ezért holnap a szavazással kapcsolatban a következőket tudom elmondani az európai biztosnak is, azt szeretném üzenni, hogy bizony a gazdáknak, a gazdáknak szab, tehát hogy őket is be kell vonni a mezőgazdaság és a környezetvédelem problémáinak megoldásába, és a következő kapnak segítenie kell a gazdákat abban, hogy gazdaság és környezetvédelmi szempontból egyaránt megvalósulhasson a váltás a közös agrárpolitika ezek nélkül, a feltételek nélkül nem tudja megőrizni a jövőben a hitelességét. Köszönöm szépen. Itt most valóban látnunk kell, hogy az önellátás nem jelenti azt, hogy meg kell szüntetnünk a kereskedelmet úgy, ahogy van. A globalizáció nem csak kereskedelmet jelent egyébként. Most nem sokára következik a második panel. Oh, yes, Sorry, sorry. Czy pan poseł Dorfman chciał się odnieść czy, do pytań, czy nie? Dorfman úr következik. Először most szeretne hozzászólni? Maybe later. Now Voilà. Bon, je vais pas essayer d'apporter une conclusion des... Jó, hát akkor én most itt nem akarom levonni a végkövetkeztetéseket, mert rengeteg kérdést is hallhattunk. Most először szeretném megadni a szót Dorfman úrnak, aki négy percben, nagyon röviden meg fogja próbálni a sok-sok feltett kérdésre megadni a választ. Szintetikusan Dorfman úr szó. Ja, danke. Köszönöm szépen. Szerintem a négy percre nincs is szükségem. Nem ez a mai nap célja, hiszen ma a kollégák, a nemzeti parlamentekből érkező kollégákat szeretnénk meghallani, ezt tettem az el, meghallgatni, ezt tettem az elmúlt egy órában. Nagyon örülök annak, hogy sok kollega jelezte, hogy nem akarják újra nemzeti szintre visszavinni a közös agrárpolitikát, hanem közösnek akarják megtartani. Ez a következő ha, ha, hónapok vitájában is fontos lesz. Persze a végrehajtás, a kap végrehajtásának új rendszereit kidolgozhatjuk, de az alap az az, hogy a kap közös európai kezdeményezés maradjon. Ez nagyon fontos. A hátrányos területeket többször említették, ezt is el tudom fogadni. Természetesen ezeket a hátrányos területeket az Európai Unióban fontos hogy kiemelt módon kezeljük, hiszen az Európai Unióban minden gazda, gazdaságot, üzemet működőképesnek kell tudnunk megtartani, még azokat is, akik kevésbé jó körülmények között vannak. A tisztességesség kérdése felmerült, tisztában vagyok azzal, hogy különböző tagországok szemszögeiből ezt az egész kérdéskört különbözőképpen lehet értékelni. Ez a parlamenti vitában is jól meglátszik, de a külső felzárkóztatás kapcsán végig kellene gondolnunk olyan kritériumokat, amelyekkel a forrásokat viszonylag tisztességesen tudjuk elosztani. Említették ezen kívül többször a jogos bért a mezőgazdaságban. Ez az agrárpolitika ugye már nem árpolitika, mint ahogy sokáig volt, már nincsenek védett piacaink, a globális piacon legnagyobb élelmiszer exportőrként és importőrként működünk. Így a, nemzetközi kereskedelmi koncernek fontosak. Az, hogy a védett árak piacpolitikájára térjünk vissza, hát eznek nincs jövője. Ez nem lett a kap jövője. Azt hiszem, hogy nem folytatnám, hiszen rengeteg dologra nem válaszoltam, de azt hiszem, hogy a mai napon a fő cél az az volt, hogy a nemzeti parlamentek véleményét hallgassuk meg. Köszönöm. Plankman úr. Plank úr. Köszönöm. Hát, eh, eh, Röviden összefoglalnék én, én is, illetve csak kitérnék néhány dologra, amit többször említettek önök is. A a kifizetéseknél a vállalati, a, a mezőgazdasági vállalatokat is támogatni kell. Ez nagyon fontos cél, hogy az értékteremtési lánc mentén megfelelő bevételhez jussanak a gazdák. Fontos a fiatalok, nem csak a mezőgazdaság miatt, hanem azért is fontos, hogy az egész vidéki területet a fiatalok számára vonzóvá tegyük. Köszönöm. Euh, Köszönöm. Utolsó konklúzió, vagy kommentár a részemről. Ez a vita nagyon sok nézeteltérést is jelent egyben a kormányok részéről. Az északi országok kivételével a legtöbben megkívánják őrizni a kap jelenlegi szintjét, de a konvergencia tekintetében is vannak nézetkülönbségek. Van, aki szerint túl sok a greening, van, aki szerint túl kevés. Aztán itt van a közvetlen kifizetések plafonja, a nagyobb videg, vidékfejlesztési boríték, és ennek a kettőnek az egymásra gyakorolt hatása. És végül is, hát amiben mindenki egyet ért, az a debürokratizáció, gyakorlatilag miről van szó? A szubszidiaritás lenne itt a javaslatok lényege. Felmerül mindenkiben a kérdés, hogy vajon tényleg csökkenteni tudjuk majd a bürokráciát így, vagy sem, vagy pedig csak egyszerűen a tagállami szinten lesz nagyobb a bürokrácia, és nem EU-s szinten. És nem lesz-e mindennek versenytorzító hatása. Alapvetően az itt megjelent eh, személyek mind-mind jól ismerik, közelről ismerik a mezőgazdaság működését, és eh, alapvetően eh, majdnem mindenki támogatja a kap fenntartását. Ugyanakkor európai mezőgazdaságot szeretnénk, olyan mezőgazdaságot, amely képes kiemelkedni az áldozat szerepből, és nemzetközi szintéren is megállja a helyét. ott és akkor, amikor Európa éppen több ö, területen is kereskedelmi megállapodásokra készül. Ilyen a Mercosur megállapodás, amelyben nagyon érzékeny téma az úgynevezett érzékeny mezőgazdasági termékekre vonatkozó fejezet. A jövő kapjával kapcsolatban nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a vidék, tehát a vidék lakosság megtartó erejéről is, tehát a vidék túléléséről van itt szó. Ebben mindannyian egyetértünk. Van itt egy másik gondolat, amiben szintén széles körű volt az egyetértés. Arra gondolok, hogy a megélhetést biztosítani kell a gazdák számára, méghozzá abból tudjanak megélni, amivel foglalkoznak, az élelmiszerláncból konkrétan. Mi mind fogyasztók vagyunk, úgyhogy fogyasztóvédelmi szempontból is egyetértünk. Tökéletes, biztonságos élelmiszereket szeretnénk találni az asztalunkon, és egyre jobb minőséget kívánunk, akár a bió, ami ugye nagyon divatos mostanában, de egy úgynevezett precíziós mezőgazdaság is fontos szerepet játszhat, amely csak ott fogja alkalmazni a műtrágyákat, ahol tényleg szükség van rá. Hát ez nagyon nagy munka, sok feladat a gazdák előtt, rengeteg kérdés a jövővel szemben. A bizottsági megközelítés rejlő kockázatok is felmerülnek, és aztán miután itt nemzeti támogatásokról is szó lesz, én azt gondolom, hogy világos, és ezt mindenki meg is értette már, hogy a nemzeti parlamenteknek rendkívül fontos szerep jut majd, hiszen rendkívül sok feladatot kapnak mostantól majd a tagállamok. Éppen ezért mindenkinek jó munkát, sok szerencsét kívánok, és miután előttem van, itt ül előttem a bizottság képviselője, ezért a bizottságnak is ugyanilyen jó munkát és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen ezeket a jó kívánságokat is. Természetesen szükségünk van mindenre, hiszen nagy munka vár ránk. Köszönöm szépen még egyszer a moderátor úrnak is a vita levezetését, hogy ennyire profi módon állt hozzá a kérdéshez. És most Angelo Di Mambro következik, egy rádiós újságíróról van szó, aki majd levezeti a következő panelt. Előtte pedig az Európai Bizottság illetékes főigazgatója fog egy nyilatkozatot tenni, és aztán Aguilera asszony következik. a szó. Grazie, grazie Presidente Szikierszki. Um... Köszönöm szépen. Ebben a mostani bevezetésben, hát ugye panelváltásra is sor került, ez egy kicsit olyan, mint hogyha a tartalomról most a hogyan kérdésére térnénk rá. A következő panelban ugyanis a következő kérdésekről esik majd szó új szinergikák, az európai intézmények és a tagállamok között, tehát többszintű kormányzás, szubszidiaritás, ezek lesznek azok a gondolatok, amelyek foglalkoztatnak majd bennünket, és szerintem nagyon jó lenne az is, hogyha végre arról is beszélnénk, hogy a nemzeti parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők hol gondolják, hogy az uniós és a tagállami szint között meghúzódnak a határvonalak. Természetesen ezt nagyon nehéz úgy megtenni, hogy konkrétum még nincs az asztalon, de azért mégis érdekes kérdés ez, azt gondolom. Én egyébként újságíróként hozzászoktam már ahhoz, hogy kérdéseket teszek fel, és ezért én inkább ilyen nyitott kérdésekkel kezdeném ezt a panelt, és természetesen ugyanígy lehet folytatni is a sort. Nagyon nagyok a kihívások az adminisztráció, a jó kormányzás szempontjából. A kap lényege az, hogy egyre nagyobb igényeknek feleljen meg és nagyon fontos lenne most már a részletekre is rátérni. Hogyan is kívánjuk megvalósítani azokat a nagy célokat, amelyekről mostanáig volt szó. A szubszidiaritás mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy sokkal pontosabb célokat határozzunk meg, hiszen ezeket egyébként közösségi szinten nagyon nehéz elérni. Olyan témákra gondolok, mint például a mm, nem megújuló mm, természeti kincseink, mint például a talaj. Itt ugye nagyon nehéz közös megállapodásra jutni, vagy közös megközelítést alkalmazni. Aztán itt van a fiatalokra vonatkozó rész. Kik is az aktív gazdák? Rendkívül nehéz volt ezeket a definíciókat megalkotni, már a korábbi kapreformnál is, és még most is látszik ennek az eredménye, vagyis hogy nagyon nehéz mindezt alkalmazni. Többször is elhangzott már az, hogy a szubszidaritás tele van kérdésekkel, ez egy járatlan út a nemzeti adminisztrációk számára is, és fontos lenne az is, hogy az európai intézmények meghallják, hogy mik is a problémák. Kérdések merülnek tehát fel bennem. Hol kell a törésvonalakat meghúzni a nemzeti megközelítés és a közös megközelítés között? Második kérdés. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy ez az újfajta szubszidiaritással összefüggő megközelítés követhető legyen a gazdaságok számára is? És hogyan lehet biztosítani azt, hogy a társadalom és a gazdák közötti megért, egymás megértése is javuljon? Mert nagyon sokszor tényleg nem, mintha nem értenék egymást ez a két társadalmi osztály. Ezek rendkívül fontos kérdések, és kimondtuk már azt is, hogy a közös agrárpolitika nagyon sok új dologért felel, komplex kérdésekért is. Az ENSZ például egy ilyen jellegű megközelítést alkalmaz, makroszinten a tartalmakról esik szó, és aztán az, hogy mindezt hogyan fogjuk elérni, azt majd mindenki saját maga eldönti. Ez ugye a megközelít, ezt a megközelítést alkalmazta az ENSZ, a milleniumi fejlesztési célok, illetve a fenntartási fejlesztési célok megfogalmazásakor Párizs sikerét is ennek a megközelítésnek köszönhetjük, de azért van itt egy nagyon nagy különbség, mert ott gyakorlatilag nulláról kellett kiindulnunk. A kap kapcsán viszont már mögöttünk van egy nagyon hosszú történet, sok-sok tapasztalat, több mint 50 év tapasztalata. Úgyhogy az utolsó kérdés, amelyből talán ki is indulhatunk a vita kapcsán, az a következőképpen ragadható meg. Mi az, amit tovább kell vinnünk a kap történetéből, és mi az, amit viszont el kell most már hagynunk, és ami a múlté kell, hogy maradjon. Tehát mindezekről a kérdésekről lesz majd szó. Az Európai Bizottság mezőgazdasági és vidékfejlesztési ügyekért felelős főigazgatója fog felszólalni, aztán Clara Aguilera következik, aki az Európai Parlament részéről a mezőgazdasági szakbizottság alelnökeként fog felszólalni, és aztán végül pedig a mezőgazdaság élelmezési és halászati bizottság az ír parlamentből az ő képviselője fog felszólalni. Tehát akkor meg is adom a szót az Európai Bizottság képviselőinek. Köszönöm. Thank you. Uh, <clears throat> Mr. Chairman, uh, honorable members of European and uh, National Parliament. Elnök úr, tisztelt képviselők, Európai Parlamenti és Nemzeti Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni Csikerszki úrnak, hogy megszervezte ezt az interparlamentáris vitát erről a rendkívül pertinens kérdésről, ráadásul ilyen jó időben. Hogan a korábbi hozzászállásában elmondta, hogy igen, ambiciózus, közös agrárpolitikára van szükség. A jelenlegi politika a szabályokra, megfelelésre épül, és ez túl messzire ment. A fűnyíró elv megmutatta a korlátait, és egyszerűen a politika az intézkedések egyszerűségét, hatékonyságát tette tönkre. Csak akkor tudunk jobb eredményeket elérni a, az állampolgárok, a környezet és a gazdák számára, hogyha az intézkedéseink szervezési módját megváltoztatjuk. Örülök annak, hogy ezekről beszélgethetünk ma. Miért van szükség a változásra? A kap a egységes módon kell az EU szintjén mindenütt az intézkedéseket meghozni. Nem, a, nem szabad a körülöttünk lévő sokféle társadalmi-gazdasági környezetet elfelejtenünk. Paradox módon a végrehajtási szabályok, útmutató dokumentumok és jogi intéz értelmezések egyre gyarapodtak, a, a, mert ezekre az abszolút jogbiztonság szempontjából szükség volt, és rengeteg kivételre is szükség volt, hogy a sokrétűségre reagáljunk. Hogyan változtassuk tehát meg a kapot? Azt kérdeztük, fel kell tegyük a kérdést. Ki mit csinál a legjobban. A gazdák és az állampolgárok érdekében meg kell nézzük, hogy hogyan tudunk tényleg jobban járni. Még nagyobb arányosságra és szubszidiaritásra van szükség a kapban, vajon? Va. Megemlíteném azt is, hogy tavaly kapcsolatba léptünk, elindítottunk egy nagy közvitát több mint 372 állampolgári beadványal, ami a kap jövőjéről szólt, és ami a tavaly novemberben a bizottság által elfogadott közleménybe is bekerült. Csak a felelősség megosztás az EU és a nemzeti regionális szint között az, ami előre vihet. Ezt szoktuk az új teljesítő modellnek hívni az intézkedések végrehajtásában. Mit jelent ez az új teljesítő módszer? Konkrétan a következőt. Az e, e új e, keretekre van szükség a közös e, cél érdekében az Európai Uniónak, a Parlament Tanács Bizottság meg kell, hogy határozza először a közös célokat, mint mezőgazdaság mely mértékben segíti az éghajlatváltozás enyhítését, ahhoz való alkalmazkodást, az EU mezőgazdaság versenyképessége, stb. Második, széles beavatkozás EU szinten meghatározva, azaz melyek azok a tagállamok, amelyek e, mi az, amit a tagállamok a forrásokkal megtehetnek beruházás, támogatás, tudáscsere, Tájékoztatás. A harmadik, még mindig EU szinten, a legalapvetőbb elvárás, és meghatározzuk, mégpedig az alapok kezelése és a olyan kritériumok kidolgozása, amely az azonos feltételeket biztosítják. Például a meglévő a kap végrehajtásért felelős intézményesek az Ajax rendszer, a kifizető intézmények. Az ő feladatuk az, hogy a WTO megállapodásna, megá, eh, mezőgazdasági eh, részei, részeinek eleget tegyünk. Általános szabályokra van szükség az értékeléshez, közös mutatókra, az eredmény és a hatás mérésére. Itt kell tegyünk a tagállamok szintjén, vagy mit kell a tagállamoknak tenni. A tagállamoknak a közös végrehajtási kereteket tovább kell lebontania, értékelnia a közös célkitűzéseket érdekében. SWOT elemzése például, meg kell határozni azokat a konkrét intézkedéseket, amelyek például a közvetlen kifizetések elosztását vagy a fiatal gazdák támogatását segítik. A tagállamoktól elvárjuk ezen kívül azt is, hogy mennyiségileg meghatározható célokat, határoz, célokat tűzenek ki, például mm, környezeti intézkedések, gazdák részvétele az ifjúsági szervezetekben, stb. Sok mi lehet még. A tagállamok pedig egyetlen stratégiai dokumentot javasolhatnak a kap mindkét pillére számára, ezt fogjuk a kap stratégiai tervnek hívni. Ebben kell elmondjuk, hogy hogy dolgoznak és hogyan kívánnak a későbbiekben eljárni. Most pedig áttérjük mindannyiunk felelősségére, arra a felelősségre, amely mindannyian viselünk, nemzeti parlamentek is. Nagyon fontos lehetőség ez a nemzeti parlamentek bevonására. Lehetőséget kapunk arra, hogy olyan intézkedéseket hozzunk, amely eleget tesznek a helyi és a regionális körülményeknek. Ehhez konzultálni kell mindkét pillérben az érdekeltekkel, például monitoring bizottságokat kell megalakítani. Ez a javaslat azt jelenti majd, hogy még több lehetőség lesz arra, hogy a végrehajtás célirányos és egyszerű maradjon. Különösen fontos ez a régiók számára be able to harvest the benefits of the new approach. A gazdáknak is látni kell ennek az új felfogásnak az előnyeit. Kevesebb intézkedés, kevesebb rendelkezés, EU előírás az EU szintről, sokkal tisztább átláthatóság a regionális és helyi szinten. A szabályok, intézkedések ezek alapján könnyebben végrehajthatók. Az új felfogásnak egy másik előnye az lenne, hogy jelentős, hogy sokkal rugalmasabban lehetne a különböző akciókat, lépéseket a helyi feltételeknek megfelelően megtervezni. további lehetőség lenne, több lehetőség lenne arra, hogy az eredményekre összpontosítsunk. Stratégiai tervezésben célirányos vagy teljesítménymérő intézkedésekben. Milyen eszközeink lesznek arra, hogy a közös politikákat, közös intézkedéseket irányítsuk? Nos, alapvetően fontos ezeknek a közös intézkedéseknek a nyomon követése. Önök is beszéltek ma erről. Hadd emlékeztessek néhány olyan biztosítékra, amelyet már elindítottunk. Egyrészt az EU keretszabályzat, amely az alaptörvényben is benne lesz. A második, a bizottság feladata lesz a kaptervek elfogadása. A harmadik, nyomon követjük a tervek végrehajtását a szabályoknak megfelelően, a negyedik pedig azonnal közbelépünk súlyos problémák felmerülésekor. Végül pedig szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, hogy nem kevesebbet, hanem másként fogjuk csinálni. Az eredmények érdekében célirányosabban költjük el a pénzt, különösen a környezeti tervezés terén. A teljesítési modell az nem egy új öm, publikáció lesz, hanem, hanem egyszerűen hatékonyabbá kell, hogy tegye a mindennapjainkat. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Clara Aguiela nak az Európai Parlament mezőgazdaság bizottságának alelnökének. Köszönöm szépen! Kedves Dimambro úr, mindenkit köszönteni szeretnék a nemzeti parlamentek részéről, és engedjék meg nekem, hogy a mai felszólalásomban, még mielőtt Arról a témáról beszélnék, hogy hogyan is néz ki az új kormányzási modell, ez a többszintű modell. Elmondjak önöknek valami olyasmit, amit elég gyakran hallunk a különböző kormányokról. Ők azt mondják, hogy őrizzük meg a kapot, de ahhoz, hogy ez meg tudjuk őrizni, ehhez olyan több éves pénzügyi keretre van szükség, amely hiteles és elfogadható szintet tud biztosítani ennek a politikának és más politikáknak is. Vannak olyan kormányok, amelyek elkötelezték magukat emellett, vannak olyanok, amelyek semmit sem mondtak. Nem lehet azt mondani, hogy folytassuk a kapot, amikor az egyik oldalon, amikor a másik oldalon ez, ugyanezek a tagállamok nem hajlandóak finanszírozni ezt. Nem lehet át is mondani, meg bét is. Nem lehet azt mondani, hogy a közös agrárpolitika maradjon meg, hogyha ugyanakkor nem vagyunk hajlandóak az EU-s költségvetést finanszírozni. Nézzük most egy kicsit a téma lényegét. Az biztos, hogy az európai integrációban elérkezett az idő arra, hogy az nemzeti parlamentek szerepét is újra újra tudjuk értékelni. Az európai, parlamentek és a nemze- az európai parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés egyfajta hatékonyabb és demokratikusabb ellenőrzési lehetőséget jelent az európai és nemzeti szintű politikára vonatkozólag. A Lisszaboni szerződés egyébként ezt a tendenciát erősítette és hozta magával, az együttműködés, amely rendkívül érdekes, nagyon fontos, mint ahogyan a mai délután is ez bizonyítja, olyan ö, üléseket is feltételez, mint például a kap jövőjéről folytatott közös vita. Korábban túl kevés szó esett erről a parlamenti szinten, és nagyon sok politika kapcsán a parlamentek nem is igazán tudták, hogy a tanácsban az adott kormányok mit is javasolnak, vagy milyen álláspontokat támogatnak. Tehát ez tulajdonképpen a kevéssé átlátható demokrácia problémájához vezet el. A korábbi javaslatok kapcsán is láthatjuk azt, hogy a demokrácia erősítésében van még hová fejlődnünk. A kommunikációs vita, amely az élelmezés és um, a mezőgazdaság jövőjére vonatkozik, a mai délutánunk uh, fontos témája, egy olyan gondolatkör, amelyhez Olaszország, Franciaország, Finnország, Írország, Litvánia és Svédország már küldtek pozíciós dokumentumokat. És aztán van még egy négy országot felülő közös dokumentum, Írország, uh, Lengyelország, uh, Olaszország és Franciaország tették ezt meg, de nagyon sok más ország, például az én hazám is, még semmivel nem állt elő. A kommunikációban azt olvashatjuk, hogy az Európai Bizottság egyik fő célja a kap egyszerűsítése. Nagyon sok kolléga ma délután beszélt már erről. A szubszidiaritást ki lehet használni erre, meg kell erősíteni a szubszidiaritást azért, hogy egy egyszerűbb rendszert tudjunk létrehozni. Minden alkalommal, amikor reformokat valósítunk meg, akkor egyszerűsítjük, egyszerűsíteni is szeretnénk egyben a kapot, de ez mostanáig nem sikerült. Reméljük, hogy most jobb eredményre jutunk ezen a területen. Az egyszerűsítésen kívül, amely a nagyobb szubszidiaritáson keresztül valósul meg, lehet javítani még a helyi ö, körülményeket, és a célok kialakításán keresztül tehetjük ezt meg, mind helyi szinten, mind nemzeti, mind ö, európai szinten. Az egyik legfontosabb kérdés ebben a kommunikációban arra vonatkozik, hogy az egységes rendszer nem lehet sikeres, azért, mert nagyon különböző feltételek mellett valósul meg Európában a mezőgazdaság. Tehát Európa sokszínű ebből a szempontból, ezért a közös célok és az ehhez rendelt közös eszközök úgy valósulhatnak csak meg, hogyha a tagállamok a saját igényeikhez hozzáigazítják ezeket. Ebben a kommunikációban olvashatunk egy adatot is. 24-szer történik referencia a tagállamokra, amelyeknek a többsége arra utal, hogy milyen fontos szerepet töltenek majd be a tagállamok a kap alkalmazása kapcsán. Pléba úr is beszélt már arról, hogy egy eredményorientált modellre kell áttérnünk nemzeti fejlesztési terveken vagy stratégiai terveken keresztül, ezekre utalt az Európai Bizottság, és ez számunkra nem igazán ismert modell. Ez teljesen új. Minden tulajdonképpen arra utal, hogyha jobban odafigyelünk az eredményekre, akkor majd jobb lesz az eredmény. De ez egy új modell, tehát nem ismerjük, és tulajdonképpen csak annyit tehetünk, hogy bízunk abban, amit az Európai Bizottság javasol, hiszen a reformot konkrétan még nem láthattuk, még nem olvashattuk. Úgyhogy persze, bízunk ebben, és majd meglátjuk, hogy uh, hogyan alakulnak a dolgok. Ugyanakkor szó esett arról is, hogy esetlegesen újra nemzeti kézbe kerül majd a kap, és ezen keresztül egy társfinanszírozási modell alakulhat ki a közvetlen kifizetések terén, az egyes pillérben. A parlament számára ez egy visszalépés, ezt mi nem akarjuk, ezt mi nem akarjuk támogatni. A nagyobb szubszidiaritás az új modell azt is jelenti majd, hogy a tagállamok lesznek felelősek azért, hogy hová és hogyan kívánják befektetni a mezőgazdasági politikából érkező forrásaikat, és hogy ők tudják majd meghatározni a végső kedvezményezetteket. Nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy hogyan néz ki a történelmi vagy a régi modell, de végül is a végső kedvezményezett a kötelező és önkéntes célok tekintetében itt most egy új modell alakulnak ki, amelyben minden tagállam saját maga határozza meg ezt a mixet. Pedig fontos döntésről van szó. Ne felejtsük el azt sem, hogy nemzeti stratégiai terveket kell majd megvalósítanunk, és majd meglátjuk, hogy Olaszország, Spanyolország vagy Németország esetében hogyan alakul ez, hiszen ezen országok alkotmányában a regionális szint kompetenciákat alkalmaz a mezőgazdaság területén. Fontos a kettes pillérben gondolkodni, és a nemzeti stratégiai terveket ehhez is hozzá igazítani. A különböző kompetenciák terén kialakulnak fontos jogi keretek is. Nyomon kell követni a politikai célok megvalósulását, és ehhez a tagállamoknak nagyobb ellenőrzési szerepet fogunk biztosítani. Mind ez arra mutat, hogy majd a nemzeti parlamentek ebben a tekintetben fontosabb szerephez fognak jutni, és ez így jó is, ez önmagában nagyon is jó, hiszen az eredmények elérését egy nemzeti stratégiai terven keresztül képzelik el, akkor a nemzeti parlamenteknek kell ellenőrzési jogot biztosítani, hiszen ők azok, akik a választott testületként a demokratikus ellenőrzés jogát birtokolják a különböző életékes minisztériumok, illetve miniszteri találkozók kapcsán is megvitatásra kerülnek majd a stratégiai tervek. A tagállamok és a bizottság, kevés az időm már, kedves elnök úr, politikai szempontból logikus az, hogy a nemzeti stratégiai tervek felülvizsgálhatóak és ellenőrizhetőek a nemzeti parlamentek által. Mit jelent ez? Kormány, tagállami kormány és bizottság közötti együttműködés a nemzeti stratégiai tervek kialakításához, de politikai szempontból azon is el kell gondolkodnunk, hogy a nemzeti parlamenteknek fontos szerepet kell biztosítani a parlamentek ellenőrzés jogát gyakorolhassák. Köszönöm szépen, most pedig Peddirin következik, aki az Ír Parlament mezőgazdasági és halászati bizottságától érkezett 10 percre. Köszönöm szépen. Azt hiszem nagyon fontos, hogy ebbe a folyamba több kormányzati szint kapcsoljon be. A szubszidiaritás az Európai Parlament szempontjából is fontos. Világosan meg kell határozni az érintett társadalkotókkal ennek a tartalmát. Az EU-ban a mezőgazdaság nyilvánvalóan sikertörténet, mind az élelmiszerárakkal kapcsolatban, a, a bevételek fenntarthatóságának kérdésében. Azonban az életképes jövedelem nem csak a mezőgazdaság önfenntartását, hanem a, a különböző területek megélhetését is biztosítani tudja. A kérdés, hogy ki, hol legyen a jogalkotás, tagállami vagy EU szinten? Amíg ezt kérdezzük, a, ö, akkor azt is kérdezzük, hogy hol van a beszámoltathatóság, és melyik az a szint, amely a maximális eredményt tudja biztosítani. Más szóval azt kell tudni, hogy ki mit csinál és hogyan. A tagállamok számára fontos az a nagyobb rugalmasság, de a, meg kell nézni, hogy a szubszidiaritásnak melyik szintjén van ez. Meg kell tudjuk, hogy látni kell, hogy a fűnyíró elv nem elfogadható a mezőgazdasági politikákban sem. A Az új kezdeményezések ebből a szempontból kimondottan fontosak. Új struktúrásra van szükség, és egyre aktívabban kellene dolgoznunk, hiszen a vélemények benyújtása, az új javaslatok nagyon az életképességet növelhetik, a gazdák szempontjából nagyon fontosak. Hadd mondjak egy példát a különböző, a különböző tagállamoknak különböző prioritásai vannak. Ezért a szubszidiaritást a kap keretén belül kimondottan fontosnak kell tartani. A prioritások gyakran a prioritások között gyakran mérlegelni kell. Túl sok olyan terület van, amely a novemberi kommunik közlemény alapján a mezőgazdaságon túlmenő területek, mint éghajlatváltozás is a mezőgazdaságban dolgozók számára fontosá vált. A gazdák mindezeket a, a célkitűzéseket maguknak a helyi szinten kell megvalósítaniuk az Európai Unió különböző országaiban különböző formában és struktúrákban dolgoznak a gazdák, és éppen ezért egyértelmű az is, hogy különböző formában van a, tá- a támogatásra is szükségük. A legutóbbi fejlemények alapján az e, Nagy-Britannia kiválásával Írország számára világosá vál, hogy, vált, hogy különösen nagy segítséget jelent majd a határos területeken az Európai Uniós támogatás hiszen őrájuk sokkal nagyobb hatással lesz a Brexit. A az interakció, a, a csere a különböző gazdaságok és e, területek között, ágazatok között is fontos. A, a nagyobb, nyitottabb kereskedelempolitika az Európai Unióban befolyásolja a mezőgazdaságot, éppen ezért ennek kiegyensúlyozottnak kell lenni kiegyensúlyoznia és kompenzálnia kell a kapnak azokat a területeket, ahol a döntések, a politikai döntések egyenlőtlenségeket eredményeztek. A piac csak így működhet tovább, de akkor, amikor különböző modelleket alkalmazunk, akkor fenn kell tartanunk a kap alapvető vonásait. A, éppen ezért aggaszt minket a nemzeti szintre való visszahelyezés. Ezzel elveszítenénk a közös standardokat. A, az eredmény alapú kifizetés erre egy nagyon jó példa lehet, hiszen elveszíthető, elveszítenénk a, a biodiverzitás fenntartásához szükséges feltételeket is. Tavaly áprilisban a Olaszország, Lengyelország és Írország egy nyilatkozatban kijelentette, hogy a kapreformoknak tükröznie kell a a kaprendszereket működtető szervek reformját is. Ez az európai gazdák elvárása, és az európai gazdák elvárása kell, hogy a reform középpontjában legyen. A környezet egy olyan terület, ahol a mezőgazdaság létfontosságú szerepet tölt be. Az intézkedések a gazdák életére és a környezetre egyaránt kihatnak. A múlt héten elindult politikai párbeszéd is azt mutatja, hogy nagyon erős érvek vannak a környezeti célok mellett. A környezeti célok, az éghajlatváltozás azok a kérdések, amely mindannyiunk előtt, esetben hiszek, a legnagyobb kihívás. Minden szempontot figyelembe kell vennünk. A közlemény a környezeti és éghajlati változásra is utal, és ezeknek nagyon örülünk a kap eredményeit alapvetően befolyásolja, hogy a területeken mit fogunk elérni. Mint mondtam, tehát a mindenki számára azonosan fűnyíróövként alkalmazott rende, e, rendelkezések nem hoztak megoldást. Ez a felismerés azonban nem szabad, hogy a kapnak az alapelveit módosítsa biztosítani kell azt, hogy a közös agrárpolitikát semmi ne ássa alá. A nehézipar hiányában Írország számára a legősibb ágazat és a legfontosabb a mezőgazdaság központi jelentősége is van. Nemzeti parlamentek előtt szeretném felvetni még azt, hogy a szubszidiaritást közösen hogyan értékelünk. Addig, amíg vannak kap stratégiai tervek, amíg rendszeresen találkozunk, addig sikerül ezt a kezdeményezést megvalósítani. ha a szubszidiaritás ellenőrzés megvalósul, akkor a nemzeti parlamentek előtt óriási lehetőség van az intézkedések hatását mérhetjük, a, a felügyeletet és a, a beszámoltathatóságot is. A közös bizottság az ír parlamentben ezt a feladatot már igyekszik betölteni a kap stratégiai terv meghatározásába is bekapcsolhatunk, és az ír e, törvények értelmében e, tájékoztatási jogunk is van minden olyan kérdésben, amely más Európai Uniós Parlamentben mezőgazdasági kérdésben határozatként megszületik. Az új EU javaslatok és intézkedések, eljárások azt kell, hogy hangsúlyozzák, hogy a kap stratégiai terve egyetlen egy célt kell, hogy kövessen. Az Európai Parlament számára el kell dönteni, hogy valóban a parlament feladata-e a felügyelet, az ellenőrzés, létezik-e olyan mechanizmus, amelyen mindezt megvalósítsa, megvalósítja? Létezik-e olyan mechanizmus, amelyen e, keresztül a parlamentek ezen a területen való tapasztalataikat is kicserélhetik? Úgy gondolom, hogy az új kap rendkívüli lehetőségeket biztosít, végig kell gondolnunk a különböző feltételeket, a törvényi lehetőségeket. Érdemes feltárni minden ötletet, és nagyon örülök annak, hogy ezeket a kérdéseket ma mélyebben megtárgyalhatjuk. Grazie, signor Diring. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük meg a vitát. Szegerjeszki elnököt szeretném megkérni, hogy vezesse le ezt a vitát. Köszönöm szépen. Offendorf következik. Äh, Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget. A német parlamenti képviselők nevében fogok hozzászólni. Ezek jó bejelentések, jó hírek. A helyzet a következő. Az érintett mezőgazdaság nem fél jobban semmitől, mint az Európai Uniós végrehajtási ellenőrzéstől az elkövetkezendő hónapban megint ellenőrzésre kerül sor. Ez a kollégák számára nem valami örömteli pillanat. Én 50 éve gazdálkodom, és mindig úgy érzem magam minden ellenőrzés során, mintha a vádlottak padjára ültetnének. A tartományok teljesen megfulladnak ezekben a szabályokban, túlszabályoznak. Tavaly 87 cent miatt kaptam figyelmeztetést. Két négyzetméternyi eltérés miatt merült fel ez a 87 cent. Most ez megéri a bürokráciát? Van ennek értelme egyáltalán? A társadalommal hogy akarjuk ezt megértetni? Itt az ideje újra indulni, újra kezdeni, és az arányosságot figyelembe venni. Ez egy nagyon fontos előfeltétele annak, hogy a mezőgazdaságban megint bizalom mat helyezzenek az emberek. A társadalomban is egyre nagyobb a különbség a között, hogy mit érzékel a társadalom, és a gazdák mit gondolnak. A két dolog nagyon messze, egyre messze kerül egymástól, alig tudunk egymással egyeztetni. Itt is tulajdonképpen meg kell próbálnunk ajtókat betörni, falakat lebontani, mind a gazdák, mind a társadalom részéről. Fonseca. Fonseca képviselő következik. Portugál. Portugál képviselő, Portugália nevében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A szubszidiaritást illetően ez ugye egy nagyon fontos téma, és nagyon óvatosan kell ezzel foglalkozni, mert akár a kap visszaállamosításához is vezethet, és ezt azonban nem akarjuk. Nem akarjuk a versenytorzulást sem, emellett a különböző klíma célok is felmerülnek, illetve a szubvenciók kérdése. Például Portugália déli részében a, a víz nagyon fontos szerepet játszik és azt is biztosítanunk kell, hogy a beruházások, az öntözési rendszerekbe való beruházások láthatóak legyenek. Itt Portugáliában ez nagy versenytorzuláshoz vezet tehát déli országok között, ami a szubszidiaritást illeti. Az Európai Bizottság delegált jogi aktusai részben olyan irányba mutatnak, hogy meghatározzák azt, hogy mi az, ami támogatható de persze a kap nem csak a mezőgazdaságot jelenti. A vidéki területeken itt arról is szó van, hogy biztosítsuk, hogy azok a, a e, e, beruházások, amelyekre sor kerül, ezt a kap e, társfinanszírozza. Persze ez nem jelenti azt, hogy amit a gazdák vidéki területen beruháznak, az, az mindig a más eszközök kárára kerülne finanszírozásra. Ez egyes országokban nagyon fontos, ahol a kap költségvetése nem elegendő. Végül természetesen azt is figyelembe kell venni, látni kell, hogy a társadalom hogyan látja a mezőgazdaságot. Fontos ez üzenet, ami a gazdák központi szerepét illeti, nem csak a, a környezetvédelem tekintetében, hanem az élelmiszerbiztonság, az élelmezés biztonság szempontjából is. Ezek, néha, ezek olyan dolgok, amelyek a, a közkonzultációból felmerültek. Persze vannak különböző válaszok, eltérnek a válaszok, attól függően, hogy valaki gazdálkodik, szükség, vagy nem, de minden esetre sokat kell tenni a marketing érdekében is, hogy javítsuk a gazdálkodásra, a mezőgazdaságra vetett ennek az imázsát. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen. A közös mezőgazdasági politika fontos szerepet játszik, mondja Herát Garcia asszony. Biztosítani kell, hogy a piac megfelelően működjön és jelen pillanatban véleményem szerint nagy kihívást jelent a generációváltás, a megújulás. És azt is biztosítani kell, hogy új gazdák kezdjék meg a tevékenységet, mert a jövőben nem lesz mezőgazdaságunk, és aztán másoktól fogunk függni. Aztán a bürokrácia szintén is fontos az előrelépés. Egyszerűsíteni kell a közös mezőgazdasági politikát, ennek a végrehajtását. Emellett a közös mezőgazdasági politika reformját ki kell használni arra, hogy egy erős és európai szinten homogén kap jöjjön létre. Természetesen fontos az, hogy a környezetvédelmi aspektusokra tekintettel a különbségeket figyelembe vegyük Európában, de nem szabad itt mazsolázgatni. A közös mezőgazdasági politikát csak úgy érdemes létrehozni, hogy ez közös legyen, mert különben eh, mi támogatjuk a társfinanszírozást, támogatjuk a renacionalizációt, erős és homogén kapra van szükség. A Brexit amúgy is nagy kihívás lesz, az Európai Unió egyéb eh, területei is nagy kihívással fognak szembenézni. De hallottam, amit a lengyel kollega mondott, mégpedig azt, hogy egyes parlamentek úgy tűnik, hogy vesztes csatának tekintik ezt. Mi a nemzeti parlamentek részéről fontosnak tartjuk azt, hogy a kormányt is figyelmeztessük arra, hogy szükség van erre a finanszírozásra, erre a támogatásra, különben nem lesz költségvetése ennek a politikának, tehát az, a tagállamoknak nagyobb mértékben hozzá kell járulniuk az európai költségvetéshez. Csak így tudjuk a közös mezőgazdaságpolitikát fenntartani, csak így tudunk a renacionalizáció ellen fellépni, mert különben ez oda vezetne, hogy a gazda, a mezőgazdaság az Európai Uniós költségvetésben már nem játszik szerepet. Döntő, határozott politikára van szükség. Egyes tagállamokban lehet, hogy ez nehezebb, mint ott. Nálunk például vannak autonóm területek, ez nehéz a demokratikus döntéshozatalban, de hát így hozzuk a döntéseket. Egy fontos kérdést jelentenek ezek a történelmi referenciaértékek, itt is gyors megoldásra van szükség. Köszönöm szépen! Az ön által feltett kérdéseket nagyra értékelem, és ez, ehhez gratulálok. Panevics, kép, Panevics úr következik Horvátországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt eh, Agri Bizottsági képviselők, kedves kollégák! Köszönöm a mezőgazdaság bizottságnak, hogy megszervezte ezt az ülést. A véleménycsere nagyon fontos. Szeretnénk, hogyha a KAP továbbra is a mezőgazdaságot európai szinten támogatná. Ezért horizontális és vertikális integrációra van szükség. Ki tudja elvégezni legjobban a munkát? A nemzeti parlamenti parlamentek, vagy az Európai Parlament, hát közösen kell fellépnünk, folyamatos kapcsolatban állunk a szavazóinkkal, és tudjuk, hogy milyen gyakorlati problémák aggasztják őket. Ezért a nemzeti parlamentek részt kell, hogy vegyenek az eszmecserében. A parlament közi együttműködést is támogatnunk kell, és az Európai Parlamenttel való együttműködést, közös munkát. Május végén az Európai Bizottság bemutatta az új kap új elemeit. A horvát parlament kezdeményezésére a nemzeti parlamenteknek konferenciát szervezünk az új kap témájában. Mindenkit meghívok erre, erre a konferenciára. Az Agri természetesen szintén a meghívottak között van. Emellett Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a nemzeti parlamenteket jobban bevonjuk, jobban egyértelműben meg kell mutatni, hogy az Európai Uniónak segíteni kell a vidéknek, a vidéki területeknek. Meg kell mutatnunk azt is, hogy a szükséges változásokat ösztönöznünk kell, hiszen nem elfogadható számunkra az, hogy az Európai Unió egyes területein, főleg keleti országokban másodosztályú gazdákként tekintsenek a gazdákra. Ez nem elfogadható. Köszönöm Szikierszki elnök úrnak, hogy elfogadta ezt a kezdeményezést, és azt kérjük, arra kérjük Önöket, hogy vegyenek részt ezen a konferencián, amely az új kap kialakításában kíván szerepet játszani. Köszönöm szépen! Hát, hogyha mind elmegyünk erre a konferenciára, akkor elég nagy nehézségekbe ütköznek önök majd. Bakis kollega következik. Tisztelt kollégák! A közös mezőgazdasági politika reformjáról van szó. Ezek a modellek, ezek a reformok, amelyekről beszéltek, ezekhez pénzre van szükség. Én a lett parlamentben a gazdákat képviselem, és tudatában vagyunk a problémáknak, amelyekkel a lett gazdák szembenéznek. A legnagyobb probléma, amit szeretnék itt említeni, ez az a tény, hogy 2002 után a tisztességes finanszírozás miatt aggódnak nem megfelelő, nem tisztességes az, hogy a, ami a nagy versenyt illeti 2020-ban 128 eurót kapjunk csak hektáronként, ez az átlagnak csak 68 a Utána következik Észtország, és utána a többi 25 tagállam. Azt gondoljuk, hogy ez a számítás, ez hibás a bizottság részéről. Ami a kap jövőjét illeti, 2009-től 2016 ig 2009 2009-2016-ig a mezőgazdasági haszonterületek 8%-kal növekedtek Lettországban, ez hasonlít más országok számaihoz, de az Európai Unióban átlagban 3%-os csökkenésre került sor. Tehát ez nem a deforestáció eredménye, még mindig elég sok erdős terület van Lettországban. Tény az, hogy a leg, az elmúlt 70 évben sok mezőgazdasági eh, területet benőtt a növényzet, több eh, nagyobb a hektárszám, de a finanszírozás nem növekszik azt kérjük a lett parlament nevében, hogy az elkövetkezendő időszakban egy igazságosabb finanszírozás valósuljon meg, több közvetlen kifizetés, és akkor jobban együtt tudunk működni a közös mezőgazdasági politikában az Európai Unióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Arra szeretnék reagálni, amit a német parlamenti képviselő most felvetett bizalmat kell kell tenni, és egymással kell tovább menni. Tulajdonképpen egyetértek ezzel. Én itt is mögöttem rengeteg gazda ül a választókerületemből, és valóban már szeretnének gazdák is maradni. De Hollandiában minden európai irányelvel és szabályjal, úgy, ahogy a, a német kollega is mondta, hogy náluk is minden van, és a hollandokat amúgy is bolondnak tartják, mert minden egyes intézkedést végrehajtanak és szabályt betartanak. De úgy gondolom, hogy éppen ezért egy másik rendel, rendszerre kell átérni, hiszen a gazdálkodásra nem marad idezni. Meg kell feje, felelni az éghajlatvédelmi előírásoknak, a, a CO2 kibocsátás, ammónia és nitrát kibocsátás miatt jogi értelemben is sigelnie kell, hogy e, engedélyt kapjanak, hogy a gazdák azonban tovább e, működhessenek. Minden összefül, és a, a kap és a, a környezetvédelem egymáshoz kapcsolódik, ugyanúgy, hogy minden más azon kell dolgoznunk, hogy rugalmasabbak legyünk, rugalmasabban kapják meg az engedélyeket a gazdák például, akkor, amikor a körforgásos gazdálkodásról van szó, és elérhessék a célokat. Ezt, ebben is egyet kell értünk, és akkor nyugodtan megyek haza. De hogyha úgy megy minden tovább, ahogy most, akkor minden ország azt teszi, amit akar, Hollandia betartja a szabályokat, és elveszti a gazdáit. Köszönöm. Pán Poseł Szahajko. Köszönöm szépen. Szahajkó következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. A helyi parlamentek szerepe a kapban láthatóvá kell, hogy váljon. A helyi politikusok azok, akik tudják, hogy a helyi társadalomnak mire van szüksége. Ebből a szempontból el kell, hogy mondjam, hogy az Európai Parlament egyhangulag elfogadott egy határozatot, mely szerint támogatja a lengyel kormányt abban, hogy egyenlő közvetlen kifizetések legyenek Európa szerte a különböző közvetlen kifizetési szinteket alátámasztó érvek már elvesztették érvényességüket akár kétszerese is lehet a közvetlen kifizetés egyik országban, mint máshogy, még a jövedelem, a gazdák jövedelmei is, jövedelmi szintje is nagyon eltérő. Most már 14 éve e, tagja az Európai e, Uniónak e, Lengyelország. Két és fél millióan hagyták el az országot, kb. százezerre gazdaságot, mezőgazdasági üzemet tettek tönkre. Ez hatalmas vesztesség. Drasztikusan eltérő a támogatás szintje a gazdák számára a tagállamokban egy gazda ugyan olyan munkáért, ugyan azon feltételek betartásáért fele annyi pénzt a abból. Kezdetben a gazdák az új tagállam gazdái hátrányos helyzetben voltak, míg az igazság az, hogy a keleti gazdákat, kelet-európai gazdákat jobban kellene támogatni, pontosan azért, hogy fel tudjanak zárkózni. Így tehát itt kellene, hogy megvalósuljon az európai szolidaritás. Köszönöm szépen, Lombát úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ír delegáció nevében nagy örömmel e, szólok itt hozzá. A mi szempontunkból a kulcsfontosságú e, e, szempontok, a szempont az az ár volatilitás. Mindenképpen foglalkoznunk kell ezzel az új kapjavaslat keretében. A kapot vizsgáljuk, és a kap ár, illetve az ár volatilitást itt az elmúlt időszakban nagyon eh, nagy volt a kihívás, az árak eh, ide-oda mozogtak, az, az ár volatilitás problémáját a rendszerbe be kell építeni. Aztán a költségvetés is nagyon fontos téma mi nagyban függünk a mezőgazdaságtól, ez az egyik legfontosabb motorja a gazdaságnak. A kap segít nekünk a vidéki területeket fenntartani, és biztosítanunk kell, hogy ezt fenntartsuk, ez az egyik legfontosabb eh, elv nekünk, a mi nemzetünknek a mezőgazdaság biztosítása, illetve a vidék fenntartása szempontjában. Ehhez a generációváltásra szükség van, a fiatal gazdákat támogatni kell. Egy érdekes tanulmány szerint több 80 év feletti gazda van, mint 35 év alatti. Az új kapot megtekintve nagyon fontos, hogy ez a generációváltás megtörténjen. A fiatal, képzett gazdákra van szükség, erre van szükség Európában. A kapnak tehát ezt a fontos témát szem előtt kell tartania, és biztosítania kell azt, hogy ez a generációváltás megtörténjen. Enélkül sajnos a mezőgazdasági ágazat és a vidéki ágazat hatalmas csapást kell, hogy elszenvedjen. Flanagan úr. Köszönöm szépen, elnök úr. A két ír hozzászólót különös figyelemmel hallgattam. Ki, ugye különböző megközelítések vannak a tagállamok részéről, illetve a generációs megújulás is fontos. Ami engem aggaszt, azzal kapcsolatban, hogy ki van a legjobb pozícióban, ez az, hogy Írország teljesen más álláspontot képvisel a tanácsban a generáció megújulással kapcsolatban. Azt javasolták, hogy a tagállamok a teljes öt évet eh, kell fizetniük a gazdáknak, gazdáknak a Young Farmer Top-up scheme kapcsolatban, hogyha ezek, és ez segíteni a generációs megújulást, ez jó. De egy kérdést egy, az, az ír delegáció azt kérte, hogy a Shell helyett mély szóval helyettesítsék ezt, tehát azt mondják, hogy fizethetik öt évig ezt a kiegészítő hozzájárulást, tehát ez opcionálissá vált. Tehát ön azt mondja, hogy ön, önök azt mondják, hogy önök vannak a legjobb pozícióban ahhoz, hogy megítéljék ezt a kérdést, és a generáció megújulást fontosnak tartják, akkor miért hozták ezt a döntést? Ez katasztrófa volt a fiatal gazdák számára, hogyha a generációs megújulás önöknek tényleg tényleg fontos lenne, akkor nem kérték volna ezt. Nagyon szeretnék erre magyarázatot kapni. Köszönöm szépen. Ingve asszony következik. Köszönöm szépen a lehetőséget. Svéd szempontból mi azt gondoljuk, hogy a központosítós, eh, központosított adminisztráció, vagy központi adminisztráció pozitív, a mezőgazdaság politikának eredményorientáltnak, hatékonyabbnak, hatásosabbnak kell lennie, de ezzel persze eh, felmerül az újra nacionalizálás problémája, de ez nem szabad, hogy megtörténjen. Eh, biztosítani kell az egyes országok versenyképességét is ami a greeninget illeti, illetve a feltételek teljesítését illetően nem könnyű a helyzet. A második pillérben lehetővé kellene tenni, hogy több lehetőséget kapjanak a e, tagállamok a e, feltételek alakításában, és olyan tényezőket vegyenek figyelembe, amelyek az adott tagállamban relevánsak. A mezőgazdaság és a társadalom viszonyát is újra kell gondolni, e, a fogyasztóknak látniuk kell, hogy milyen társadalmi társadalom támogató tevékenységet végez a mezőgazdaság, aztán innováció, kutatás is fontos témák. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy Európában a mezőgazdaság versenyképes legyen, versenyképes maradjon, és fenntarthatóbb maradjon. És ebben az összefüggésben fontos az együttműködés. Fiatal gazdáként örülök annak, hogy a fiatal gazdák helyzetét is felvetették itt a vitában a kollégák, és európai szinten fontos tenni valamit az ügy érdekében. Az is fontos, hogy az Európai Bizottság utaljon arra, hogy a tagállamok e, is felelősek azért, hogy legyenek olyan kezdeményezések, rendelkezések, amelyek a fiatal gazdák helyzetét megkönnyítik, a felülvizsgálatot, az ellenőrzést is egyszerűsíteni kell, hogy regionális szinten működő adminisztráció legyen. Köszönöm szépen. Pan poseł Schmidt is absent? Oké. Okay. Pani poseł... Tűnik Schmidt kollega nincs itt, akkor Pretier úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy figyelembe vegyük, hogy milyen előnyöket biztosít a gazdálkodás a társadalomnak a diverzitás fenntartásában, fenntarthatóság szempontjából a vidéki térség és a családok életében játszott szerepéről. A kap költségvetését fenn kell tartani. Támogatjuk mindkét pillért, de ezeket a családi gazdaságok felé kell terelni, és a fiatal gazdák számára biztosítani. Biztosítani kell a generációs megújulást. Egyetlen egy tagállam sem használta fel még azt a lehetőséget, hogy a nők számára, a vidékén élő nők számára alprogramokat indítson. Ezért felkérem a nemzeti parlamentek képviselőit, hogy szólítsák fel kormányaikat, hogy ezt tegyék végre meg. A horvát gazdák azt várják, hogy a kap egyszerűsödjön nem csak a gazdák számára, hanem a közigazgatás szempontjából is. Azt is hallottuk, hogy vannak olyanok, akik attól tartanak, hogy a komplex igazgatási rendszer a nemzeti szintre kerül át. Persze szükség van a rugalmasságra, de azt is szeretnénk, hogyha a kap továbbra is közös agrárpolitika maradna. Ami a piaci intézkedéseket illeti, nos biztosítanunk kell azt, hogy a piaci torzulásokra hatékonyan tudjunk reagálni, és minden tagállam számára ez elérhető legyen. Hogan biztos úr megígérte, hogy támogatja a, azt a válságalapot, amely a kapköltségvetésen kívüli plusz forrás lenne. poseł Matias, Portugal. Matias úr Portugáliából. Poseł Dali. És Dali kollega. Dali Island, Daily Island. Island. Pan poseł Szani. Yes, thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban, Szanyi úr Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm volt számomra az, hogy olyan sokat szóltunk arról, hogy a mezőgazdaságnak és a mezőgazdasági termelőknek milyen szerepe van, milyen felelőssége a társadalom egyéb területe irányában is, és viszont bizonyos vidéki és városi területek közötti hiányosságokat is be tudnak tölteni ez intézmény közi szinten is fontos felismerés. Felszólítjuk az Európai Unió Bizottságát, hogy az úgynevezett okos falu megközelítését a közös stratégiai keretekben is tükröztesse a következő pénzügyi időszakban, hiszen már vannak közös szabályok a különböző alapok működésére vonatkozóan, mint az Európai Vidékfejlesztési Alap, a Regionális Fejlesztési Alap, a Halászati Alap és az Európai Szociális Alap esetében. Különösen ami a vidékre összpontosító komponenseket illeti, azoknál tapasztaltuk ezt. Az okos falvak koncepciója egy kapocs kell, hogy legyen minden vidékkel kapcsolatos tevékenység között az európai költségvetésen. Konkrétan azt kérem a bizottságtól, hogy egy kötelező minimális 5%-ot különítsen el az okos falvak számára a központi költségvetésből, különösen a regionális és vidékfejlesztés számára. Biztosítani kell azt, hogy ezek a kis települések ne szoruljanak ki a regionális programokból. A tagállami képviselőknek is nagyon fontos szerepük van ebben. Biztosíthatják egyrészt, hogy a kormány, kormányaik támogassák ezt a tanácsban, másrészt pedig azt, hogy az okos falvak kezdeményezését a vonatkozó nemzeti programokban is megfelelően fölvegyék. Köszönöm szépen, Slikovszki kollega. Dziękuję panie przewodniczący. Moi koledzy z Polski, parlamentarzyści z Sejmu już podnosili problem. Köszönöm szépen. A lengyel Sejm kollégáknak több problémája is van a kifizetésekkel. Van erre vonatkozó szabály, amit elfogadtunk, de azért az egyszerűsítéssel kapcsolatban is hadd mondjak valamit. És azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egyáltalán a terület alapú kifizetésekhez hozzájutni. Az egyszerűsítésre nagyon ég, ég, valóban égető szükség van, hiszen Ez egy vonzó alternatíva lenne számos tagállam számára. Léver urat is meg, figyelmesen meghallgattam, aki az új kap modellről beszélt, ami a tagállamok számára lehetőséget ad arra, hogy igazodjanak a nemzeti adottságokhoz azokat figyelembe vegyék, és a nemzeti tagállamoknak ezzel a végrehajtás során is nagyobb felelőssége van a kapcélok elérésében is, a feladatuk erősebb. A bizottságnak pedig támogatnia kell, mint csak akkor tudjuk támogatni a bizottság javaslatát, ha ez tényleg egyszerűsítést jelent, nem pedig egy újabb ellenőrzési elemet. A helyi igényekhez való igazodás lehetősége nagyon fontos az adottságokhoz, mint az éghajlat, környezet. Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy veszélyeket is rejthet ez az új modell. Például azt, hogy a stratégiai tervek elfogadása időigényes. Mindent el halaszt, el kell halasztani emiatt, ezért fontos lenne, hogy az új modell ténylegesen egyszerűsítést jelentsen. Figyelni kell arra is, hogy nehogy még komplexebb, még nagyobb administratív terhet jelentsen mindez a tagállamok számára. A kezdeményezés azt is jelenti, hogy plusz forrásokat is kell biztosítani, ki kell dolgozni a tervet, megfelelő ellenőrzési és szankcionálási rendszert is ki kell építeni. Csak így tudjuk a célokat elérni. Lengyelországban ez 1,3 millió gazdát érint majd, ennyi a kedvezményezett kérdés persze, hogy valóban egyszerűsítés lesz-e, vagy mint mindig megint csak e- egyszerűsítésről beszélünk, de aztán megint csak bonyolódik minden. Now only one minute. Agree? Okay. Köszönöm. Még van egy-két perces hozzászólásunk. Egy perces, Stakevics is úr, egy perc csak. Nos, világos üzenetet hallottunk ma. A kap költségvetése mintegy 10%-kal csökken. Gondoljuk végig, hogy van-e tartalékunk a jelenlegi kapból, amivel egy kicsit gazdálkodhatnánk. Szerintem ezt megcsinálhatjuk. Vegyük csak az úgynevezett puha projekteket, amelyeket a kapon keresztül kapunk. Talán az információs tevékenység, a publicitás költségeit is csökkenthetjük, vagy hogyha az egyszerűsítést valóban megvalósítjuk, az is megtakarítást jelent le, és tehát az időm, köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, a nemzeti parlamentek képviselőihez fordulok. Igen, a különböző országok költségve, versenyét fenn akarjuk tartani, de nem akarunk többet fizetni. Vagy mindenki kevesebbet kap, vagy többet fizetünk be. A harmadik lehetőség arra kény veszik rá a saját kormányaikat, hogy engedjék meg, hogy az Európai Uniónak saját bevételei legyenek. Például a, a pénzügyi tranzakciós adó, vagy más is. Az, hogy 27-szeres bürokrácia valóban jobb mint egy központosított rendszer, ezt is meg kellene gondolni. És az, hogy a különböző államok különböző intézkedéseket hoznak, ez viszont torzítja, torzítja a rendszert. Az, hogy Ausztria Magyarország egy bizonyos sertés támogatási mennyiséget határoz meg két másik ország másfélét, és a harmadik mennek a kétszeresét. Ez valóban nem egyszerű, egyszerű állati jóléti és finanszírozási szabályokra van szükség. Konrád asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy én is szót kapok. Valóban élénk vitában. Két dolgot szeretnék elmondani. A, a bürokrácia leépítése a gazdák számára fontos, ezt többször mondjuk. Az a rendszer, amit ma bemutattok, azt a benyomást kelti, mint hogyha e, az egyén számára nem lenne ebből semmi. Egyszerűbb, óriási kihívások vannak a piaci kockázat, időjárási kockázat, jó lenne, hogyha a, köz, a kap a jövőben olyan eszközöket is biztosítana, ami a kockázatkezelést, válság elhárítást is jelenthetni. Van még egy dolog, óriási lehetőségeket kínál a fogyasztó és az ökológiai gazdálkodás közti terület, ezzel át lehetne hidalni a mezőgazdaság hiányzó bevételeit és az ökológia is sokkal erősebben érvényesülne. Egy percben ennyi fért bele, köszönöm. Portugália képviselőjének adom meg a szót. Nincs itt. Nincs. Jó. Akkor Buda úr, egy percben. Tisztelt elnök úr, nagyon rövid leszek Természetesen több pénzt szeretnénk a kap számára, vagy legalábbis a jelenlegi szintet akarjuk megtartani, de legyünk őszintek. A Brexit miatt nem lesz több pénz, ha még ha lenne is ugyanannyi, akkor is a származási országokkal kellene tárgyalnunk, a donorországokkal, hogy még több pénzt fizessenek be Hogyha nem, akkor saját alapokkal kell majd előálljunk ahhoz, hogy finanszírozzuk a kapot, legalábbis úgy, ahogy úgy finanszírozzuk, ahogy szeretnénk. A másik dolog, a felzárkózás. Kedves kollégák, Nyugat-Európa nyilván szeretné a fizetések felzárkóztatását, hiszen ugyanazon a piacon, a közös piacon közösen játszunk. A kelet-európai piacainkat megnyitottuk a nyugati gazdák előtt, nem lenne e, megfelelő, hogyha ugyanolyan feltételeik lennének, és ugyanolyan támogatásaink. Egyszerűsítés, elnök úr, még egy kis időt kérek a nemzeti parlamenteknek ezt végig kell gondolni, Bush asszony. A célokat határoztunk meg, hogy a mezőgazdaság a klímavédelem számára releváns legyen egyrészt, másrészt pedig a versenyképességet vetettük fel. Nagyon sok dolgot határozhatnánk még meg. A környezet lehet az egyik oldalon, de hogy felel akkor ennek meg a, a versenyképesség? És milyen versenyképességre gondolnak arra, ami a belső piacon kerül van, mert feltételezem, hogy a világpiacra gondolnak inkább. Tehát a kérdés, hogyan oldjuk fel ezeket az ellentmondásokat, és mi a fontosabb? A kihívás, az éghajlati és környezeti kihívás, vagy pedig az, hogy továbbra is a világpiaci stratégiánkat megtartsuk. Azt hiszem, ezt kell legelőször is tisztázni. Nem lehet, hogy egyrészt a világpiacon szeretnénk szerepelni, másrészt pedig olyan előfeltételeket szabni a gazdáknak, amelyeket én persze fontosnak tartok, de aztán a gazdáknak meg majd azt kell nézni, hogy hogy bírják túlélni a helyzetet. Ezek azok a dolgok, amiket mindenképpen előre tisztáznunk kell. Köszönjük. Rape úr. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban Kiváló ez a lehetőség, hogy ma megbeszélhetjük a nemzeti parlamentekkel ezt a kérdést, mert ez nagyon fontos. Meg kell oldjuk. Most azonnal miért van szükség a kapra? Nagyon egyszerű ennek az oka. Az, hogy a gazdák bevétele ne a, a más ágazatokban dolgozók pénzének 50%-a legyen. A miért legyen az e- mezőgazdaságpolitika közös, hiszen óriási különbségek vannak a tagállamok között. Hogyha folytatjuk a közös agrárpolitikát, akkor azt kell biztosítsuk, hogy az valóban közös marad. A verseny. Ha nincsenek tisztességes kifizetések, akkor nem lesz tisztességes a verseny sem. Akkor nem tudunk a versenyben nem tudjuk megállni a helyünket, hiszen nem lesznek hatá- az Európai Unióban ugye nincsenek határok. Az egyszerűsítés az nagyon szép szó, de azért ne mm, essünk hasra tőle. Elnök úr, jó napot kívánok, köszönöm, és sok minden elhangzott már, többször is. Röviden három kérdést szeretnék feltenni pragmatikus módon. Az ön véleménye szerint a többsége a tagállamoknak szeretné megőrizni az első pilléres közvetlen támogatásokat, vagy pedig inkább egy többé-kevésbé drasztikus csökkentést akarnak megejteni. És mit szeretnének tenni a, ezekkel a kifizetésekkel? Hogyan lehet a szinergiákat kialakítani a tagállamok között, parlamenti szinten, hogyan lehet megerősíteni az együttműködést, főként akkor, hogyha a mezőgazdaságot újra nemzeti kézbe kívánjuk adni. Köszönöm. Kárhi képviselő. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen. Ez egy fontos kérdés, és nagyon jó az, hogy itt vannak a nemzeti parlamenti képviselők is. Az egyik kihívás számunkra, miután nagyon kevés az időnk, az az, hogy az új kap vajon a jelenlegihez képest nagyobb ellenőrzést élveze majd a nemzeti parlamentek részéről, vagy sem. Ezt azt hiszem, hogy egy nagyobb átláthatósággal, világosabb szervezéssel kell majd kiegészíteni, mert nagyon sokan elmondták ma, hogy sok mindenről nem tudnak a kormányok, mert bizottsági szinten történik a döntés. De hát itt most tulajdonképpen nemzeti szintű vitáról beszélünk. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy a parlamenti képviselőkkel együtt javítsuk a gazdák életét? Köszönöm. Van der Kamp. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság valóban erősítse a szubszidiaritást. Hollandia az elmúlt években nem igazán e, tudta mindezt érzékelni a különböző jogalkotások miatt. Hollandia újra derogációban gondolkozik, és e, Mindezt úgy, hogy Hollandia nem tartotta magát a szabályokhoz. Azok a szabályok, amelyek a környezet és a népegészségügyben meghoztak, azokat nem tartottuk be. A kérdésem az az, hogy hogyan akarják a tagállamokat a kapon, kap területén egy irányba terülni, és hogyan tudja a szabályokat úgy továbbra is meghozni, hogy az Brüsszelből nézve is észszerű legyen. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony. Meg kell ragadjam ezt a lehetőséget arra, hogy a nemzeti parlamentek képviselőivel beszéljek, hiszen ma a McCarthy kollégákkal kiváló megállapodást kötöttünk arra vonatkozóan, hogy a mikrobakteriális rezisztenciát hogyan kezeljük, Tehát az állattartás, a az egységes egészségügyön keresztül nagyon fontos lépést tett előre. Ezt azért mondom, mert ez is Európa és a, az európai mezőgazdaság érdekében született. Kérem, hogy önök is támogassák majd ezt. Köszönöm szépen mindenkinek ezt a nagyon érdekes vitát, nagyon élénk vitát. De hát most, miután nagyon sűrű vitát hallhattunk, kevés időnk maradt. De azért mégiscsak szeretném meghallgatni azt, hogy a bizottság és az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek képviselői mit tudnak mondani a mai nap végén. Jersey a szó három percre. Thank you, thank you for this. Köszönöm szépen. Nagyon jó vita volt ez. Igen, nagy érdeklődéssel követtem. Elmondtam már az elején azt, hogy ez egy nagyon is időszerű vita, hiszen van egy kommunikációnk, de még nincsen jogi javaslat az asztalon. Tehát a kommunikáció az igaziból a legfőbb irányvonalakról szól, de nagyon sok kérdés a részleteket érintette, hiszen a részletekben rejlik az ördög. Úgyhogy engem meggyőzött ez a vita arról, hogy ez az új javaslat, amit a bizottság éppen most dolgoz ki, helyes megközelítést tartalmaz. Nem nincsen túlzott szabályozás, és a gazdákat visszaépítjük a társadalmi szövetbe, új, tehát generációs megújulás, a nemzeti kézbeadás nem támogatjuk, gazdasági és környezetvédelmi versenyképesség, greening az egyes pillérben, hogyan lehet ezt javítani, mert ez eddig nem jól működött, az innováció és a kutatást látványosabbá kell tenni, és az árszínvonalat meg kell őrizni, az európai hozzáadott érték fontos. Kevesebb, tehát kevésbé bonyolult rendszert kívánnak és ezért jó megközelítés az, hogy a tagállamokat jobban bevonjuk a megvalósításba. Nagyon fontos ennek a vitának a szempontjából az, hogy hogyan néz ki majd a végső javaslat, ez sokkal részletesebb lesz, és biztos vagyok benne, hogy amikor majd a jogalkotási javaslatot elolvashatják, május végén ez egyébként publikálásra kerül, akkor sokkal részletesebben el lehet majd olvasni a rész, tehát a részletekre kiterjedőbben a javaslatot. Ez még az MFF javaslat előtt megjelenik. A biztos egyébként nagyon világosan fogalmazott ennek a két kérdésnek az összefüggésében. Ami az aggályokat illeti, nos hát most nagyon nehéz lenne részletekbe bocsátkozni, de alapvetően azt elmondhatom, hogy az általános megközelítés alapján rugalmasabb és felelősségteljesebb szerepet kapnak a tagállami hatóságok, és természetesen a bizottság ellenőrzésével fog folyni minden. Ezen keresztül szerintem az aggályokra is megfelelő választ tudunk adni. Én még ehhez annyit tennék hozzá, hogy meghallottuk az elhangzottakat, meghallgattuk, felírtuk, és Tudjuk azt is, hogy igen sok javaslat kontextusából kiderült az, hogy részletesebb válaszokra van szükség, de hát majd ezeket a jövőbeli viták során fogjuk megadni. Köszönöm szépen, és most Clara Aguilera kapja meg a szót, ő fogja lezárni a ö, vitát két percben. Nagyon szépen köszönöm, kedves elnök úr! Én egyébként nagyon is betartottam mindig is a rám szabott időkereteket. Nagyon röviden most három dologra utalnék. Hosszú volt a vita, és azt hiszem, hogy a vita során kiderült számomra az, hogy dél, észak és kelet másként tekint erre a problémára. Különbözőek a rálátások, és más modellekben gondolkodnak. Tehát igen komplex a helyzet, és ennek ellenére közös agrárpolitikában gondolkodunk a jövőre nézve is. Kettes kérdés a fiatal gazdák, tehát a fiatalítás, a generációváltás nagyon sokat szerepelt a vitában. Ez tényleg nagyon nagy probléma, de ugyanakkor mindannyian európai parlamenti képviselők, nemzeti parlamenti képviselők, nemzeti kormányok, mindenki olyan politikát kíván folytatni, amelybe a fiatalokat is figyelembe vesszük. Ez nem csak európai szinten jelentkezik ez a probléma, hanem a nemzeti politika szintjén is. Például felmerül az a kérdés is, hogy vajon készen állunk-e arra, hogy ne kapjanak a kapból támogatásokat a nyugdíjas gazdák. Nem tudom, ez egy kérdés, ez egy kérdés a részemről, ezt csak úgy felvetettem, hogy lássuk azt, hogy konkrétan mit kívánunk tenni a fiatalitás érdekében. És az utolsó kérdés, amire reflektálni szeretnék, az egyik képviselő, azt hiszem egy német férfi, arról beszélt, hogy a mezőgazdaság ellenőrz a gazdák attól félnek, hogy az Európai Unió milyen ellenőrzéseket végezhet. Majd mostantól félhetnek a tagállami hatóságoktól. Eh, um, Pat Deering. Eh, Pat Deering következik. Két percben, két percben. Eh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Először is ez egy rendkívül érdekes vita volt, és engem meggyőzött arról, hogy a szubszidiaritás az egyetlen út, aztán itt a fiatalitás tényleg kulcsfontosságú egész Európában. Az én véleményem szerint Írországban például csak úgy tudunk fiatalokat bevonzani, ha kevesebb bürokráciát ígérünk. Gyakorlatilag jelenleg a bürokrácia megakadályozta a fiatalok érdeklődését a mezőgazdaság irányába. És a kapreform kapcsán azt is ki kell mondani, hogy a közös politikát akarjuk továbbvinni, és kedves elnök úr, egy utolsó gondolat még pénzügyi szempontból. Arra szeretnék még ö, emlékeztetni, ami januárban is elhangzott, az európai ideálok mentén kell dolgoznunk, csak akkor hajlandóak többet befektetni a mezőgazdaságba a tagállamok. Köszönöm. Én is nagyon röviden szeretném lezárni ezt a vitát. Nézzük Mindenki azt mondta, hogy nagyobb szerepet kell biztosítani a nemzeti parlamenteknek, és erősebb együttműködést a nemzeti parlamentek és az európai intézmények között, akár a nemzeti stratégiai tervek elfogadásában is. Második felhívás, és ezt inkább az európai parlamenti képviselők fogalmazták meg a nemzeti parlamenti képviselők felé, hogy gyakoroljatok nyomást a kormányokra. Ezt már Hoger úr is elmondta a nap elején, mert fontos lenne az, hogy a tagállamok is egyetértsenek egy jobban finanszírozott európai költségvetéssel, mert ha nincsenek források, nem lehet kap sem. A harmadik a decentralizáció, amelyet igaziból mindenki pozitívumként értékel, de aztán hát persze mindenki úgy értelmezi ezt, ahogy gondolja. Tehát van, aki azt mondta, hogy a decentralizáció legyen annyira radikális, hogy akár az intelligens faluk, vagy falvak promocionálják ezt a váltást. Aztán a nemzeti stratégiai tervekkel kapcsolatban is sokszor elhangzott néhány gondolat, például az ifjúság támogatása, innováció, környezetvédelem. Én ezzel kapcsolatban azt mondanám, hogy a felelősség kérdését nem lehet megkerülni, Felelősség és ugyanakkor rugalmasság, a két dolog kéz a kézben halad, és szerintem, hogyha ezt a vitát még mélyebben kívánjuk lefolytatni, és intenzívebbé kívánjuk tenni a nemzeti parlamentek és az európai intézmények közötti együttműködést, hát akkor várjuk csak meg a következő héten és hónapban a jövő kapjára, illetve a következő költségvetésre vonatkozó dokumentumokat. Visszadom a szót az elnök úrnak. Köszönöm szépen. E, tak. Vuper. Még egy perce lett volna, amit nem használt ki. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a kap nem csak a gazdák számára, hanem a fogyasztók számára is fontos, hiszen addig, amíg van kap, addig az európai adófizetők tudják, hogy van olyan élelmiszer, amely megfizethető áru és elfogadható, ez nagyon fontos. Arról van szó, hogy megfelelő kohézió legyen, és minden összefügg a, a kappal, meg kell néznünk, hogy mi mind, mennyit ér az állampolgároknak, tudni kell, hogy egy ilyen politika azonban pénzbe is kerül. Nem az állampolgárokról vagy a fogyasztókról van szó, hanem a politikusokról. Ez rájuk vonatkozik nem a mezőgazdasági szakbizottságról csak, hanem az egész parlamentről. Úgyhogy ezt kérem, ezt vigyék haza, mondják el, hogy mennyire fontos, és hogy milyen, miért van -e mindenre szükség, mert mi lenne, ha nem lenne kap, ha nem lenne közös agrárpolitika, akkor milyenek lennének a bevételek, ami, ahol, amikor már most az átlag jövedelem 50%-ánál van a mezőgazdaságban a jövedelem. Mi lenne akkor a piacokkal? sokféle jogalkotási időszakról beszéltünk, néha az volt az időszak, a ciklusról. A ciklusok alatt néha az volt az ember érzése, hogy a külső szempontokat komolyabban, fontosabbnak tartják, mint mindazt, ami, ami a kabból nyilvánvalóan adódik. A döntést, mint mondtam, tehát a tanács fogja meghozni, és legyünk csak őszinték, ne legyen illúzniunk. A gazdáknak kell a kormányzataikkal tám tárgyalni. Fontos, hogy közösen álljon ki azért, amit szeretnénk elérni a gazdák érdekében. Mi az Agri Szakbizottságban teljesen mindegy, melyik országból jöttünk, mindannyian a mezőgazdaságért vagyunk el akarjuk mondani, ki akarjuk mutatni, hogy mennyire fontos az itteni munka, hiszen hasznos munkát végzünk, és erre büszkék is. Nagyon büszkék vagyunk. Ha nincs bevétele a gazdáknak, akkor nem lesz jobb az élet a, a falvakban, és nem lesz több gazda. Ha nehéz feltételek vannak a termeléshez, akkor, és nincs támogatás, akkor megszűnik a gazdálkodás. A költségvetés 50%-át erre kell fordítani, mert szükség van rá. Különösen ott, ahol nehezek a termelési feltételek. Tudjuk, hogy a mezőgazdaság rendkívül mértékben függ a talaj minőségétől is. Beszélünk a versenyképességről beszélünk eh, a kis eh, és családi gazdaságokról. És természetesen a piacok ingadozásáról is, ami szintén problematikus. Aztán eh, a támogatásokról, a kifizetésekről. Szükség van arra, hogy még többet tegyünk, pont a válság idején, a beavatkozásoknál mindent meg kell tenni a tevék, a gazdák tevékenységének, munkájának biztosításáért. Rendkívül érdekes volt az ülés, mindannyiuknak köszönöm a hozzászólást, a jelenlétet, különösen a nemzeti parlamentek képviselőinek, a szervezőknek, a munkatársaknak, az EP képviselőknek, mindenkinek, aki részt vett ebben a, ezen az ülésen, a tolmácsoknak is megköszöni az elnök a munkáját. Öt perccel a vége előtt sikerült befejeznünk, ezt az ajándékot adom önöknek, sikerült 5 percet nyernünk, használják ki, hogy biztonságban hazaérjenek. Köszönjük, remélem, hogy fontos kérdésekről fogunk a legközelebbi találkozón is beszélni. Tudjuk, hogy az új javaslatok alapján fontos lesz, hogy még a ciklus vége előtt újra tudjunk